Lambert.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 kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök a mai ülésünkön. Jó napot kívánok mindenkinek. Abból indulok ki, hogy a napi rendtervezettel nincsen ö, gondjuk, ha tetszik, nem ellenkeznek, nem tiltakoznak. Úgy látom, hogy a hallgatás beleegyezés, akkor a második napi rendi pont értelmében az elnök közleményei alatt nem tudom miért, de a tója jelentés ma nem kerül napirendre. Úgy tűnik, hogy olyan kérdéseket tettek fel nagyon rövid határidővel, amikre nem lehetett válaszolni. Tehát a 12-es pontot vesszük elő. Az Mediterrán Unióról lesz szó. Remélem, hogy minden érintett tisztában van ezzel és az ötös napi rendi ponttal kapcsolatban nem lesz kérdés, hanem a 12-es. Ugye 9.30-kor lett volna a szavazás csütörtökön. Nem tudom, hogy kellene ezen változat, nem, nem kell, akkor ez marad így. Jó? Tehát holnap 9 óra 30-kor szavazunk. És most, ma az ötös pont, az a 12-essel kerül felváltásra. Egyetértenek ezzel, hogy a 12-es váltsa fel az ötöst. Úgy látom, hogy mindenki lelkes, nagyon tombol a közönség. Akkor most a hármas napi rendi pontot nézzük meg. A tárgyak internete című jelentés Badja kucsat asszony jelen van, igen, ott ül, látom, igen. Ismerjük Önt a spanyolországi látogatásunk óta is, üdvözöljük Önt szeretettel, és ha megengedi, akkor elsőként Önnek adom meg a szót. Szeretnék arra utalni, hogy még két szakértőt is meghívtunk a mai napon. Ők is röviden megtartják eladásokat. Örülnék, ha úgy tudnánk ezt megszervezni, hogy az időt jól használjuk ki. Milos Svoboda szakértő urat kérem, és dr. Andrés Krös urat. A két urat meghallgatjuk majd a jelentéstevő asszony után. Tisztelt asszonyom, öné a szó, kérem tessék. Gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni azt, hogy sikerült meghívni a két szakértőt, nagyon aktuális témában tartanak majd előadást. Nagyon örülök neki, hogy meghallgathatjuk véleményüket, és ezzel a témával kapcsolatos nézeteiket. Több mint 40 év telt el azóta, hogy az internetet elkezdtük használni. Azóta folyamatosan, töretlenül fejlődött az internet, és jelenleg körülbelül másfél milliárd ember tud rákapcsolódni az internetre. Ezt a projektet, a tárgyak internetét 1990-ben kezdték el művelni az Egyesült Államokban, és egyre többen kapcsolódtak bele, be ebben. A személyek és a tárgyak közötti kapcsolat fejlődéséről van szó. A rádió frekvenciás azonosítási rendszeren keresztül. Ez a rendszer egy chipből és egy antennából áll. A chip körülbelül 2 milliméteres, és kábeles kapcsolat nélkül képes a chip és az, in- és az antenna információt közölni. Az a nagy előnye ennek a technológiának, az egyéb technológiákkal kapcsolatban, hogy a chipnek a chipnek nem kell semmivel összekapcsolódnia, mint a mágneses kártyáknak, illetve nem kell láthatónak sem lennie, mint a vonalkódnak. Rendkívül nagy mennyiségű információ átadására alkalmasak ezek a rendszerek. Nos, jelenleg hol használják ezt a rendszert? Már nagyon sok alkalmazása van. Például elmondhatnám, hogy a, gép, hogy a gép, ö, gépjármű ital, iparban ezen rendszer alapján kap jelzést a gépkocsi vezető arról, hogy milyen a, éppen a ö, gumiabroncsok nyomása. Aztán hozzájárul ez ahhoz is, hogy jobb legyen a ö, nyomókövethetősége a különböző ö, mm, különböző tárgyaknak. Aztán bizonyos országokban, Nagy-Britanniában például az útlevelekben is van ilyen rendszer. hogyha megfelelő adatbankot hozunk létre, akkor hihetetlenül eredményesen lehet kihasználni egyébként ezt a rendszert. Aztán elképzelhető az is, hogy az intelligens, ezen a rendszerrel felszerelt hűtőszegrények képesek lesznek jelezni a felhasználó számára, amikor a lejárati időhöz közeledik egy-egy élelmiszer. Meg kell még vizsgálni, hogy a jövőben um, milyen negatív hatásai elképzelhetőek ennek a rendszernek, hogy uh, teljes bizalommal tudjuk ezt használni. Véleményem szerint nagyon aktuális ez a téma. El kell mondjam, hogy a bizottsági anyag alap gondolatával egyet tudok érteni. Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi törvényalkotási vagy jogalkotási keret megfelelő-e ezen ágazatra. Ha nem, akkor később további értékeléseket kell végezni, meg kell vizsgálni, hogy polgárok egészségére, életére pontosan milyen hatással vannak ezek a rendszerek. Meg kell nézni a rádió hullámoknak és a csipek elektromágneses hatásának milyen hatása van az egészségre. Meg kell vizsgálni, hogy az intelligens csipeknek milyen hatása van a termékekben. Lehet-e el lehet érni azt, hogy hanghatás, zajhatás csökkenjen ahhoz, hogy sikeres legyen ez a projekt, mindenképpen szükséges, hogy a fogyasztók bízzanak ebben a rendszerben. Ezért is van szükség egy fogyasztó védelmi jogkeretre, az ágazat védelmében is. Véleményem szerint nagyon komoly gazdasági lehetőségekkel is bír ez a projekt. Csökkenteni lehet az energiafelhasználást, munkahelyeket teremthetünk, jobb minőségű szolgáltatásokat egyre több európai vállalat számára. Hogyha az Európai Unió ezen a területen szeretne piacvezető lenni, és miért ne szeretne, akkor proaktívnek kell lennie ezen a területen, és a kísérleti projekteket, a, kísér, a kísérleteket, a kutatást mindenképpen támogatni kell. A hetedik kutatási keretprogramnak része egyébként a tárgyak internete, nagyon fontos lenne, hogy a továbbiakban is odafigyeljünk ezekre. Nagyon fontos szerepe van a polgároknak is ezen technológia elterjesztésében, hiszen minél többet használják ezt a rendszert, az, a közigazgatásban, a közlekedés elemzésében, a hulladékok elemzésében lesz a bizalom ebben a projektben. Illetve fontos ez a környezetvédelem szempontjából is. Véleményem szerint nagyon komoly jogalkotási munka vár még ránk ezen a területen. Természetesen figyelembe kell venni a magánszféra védelmét is, és a fogyasztó védelem, védelem egyéb szempontjait ezen a területen elfogadott európai jogszabályokat természetesen tiszteletben kell tartani az a tárgyak internetével kapcsolatban is. Nagyon fontos a rádiófrekvenciás azonosítási rendszer alkalmazásában ezeket mind betartani. Egyébként szerintem szükség lenne egy nemzetközi megállapodásra is ezen a területen. Mindenképpen jót tenne ez az európai gazdaságnak, és az Európai Unió előre törésének ezen a piaci területen. Csak akkor lehet ez sikeres, mint említettem, hogyha az összes felhasználó bízik ebben a rendszerben, és ha az összes fogyasztó jogát védeni tudjuk. Föl kell mérni azt, hogy a felhasználókra milyen negatív hatással lehet ez a rádiófrekvenciás azonosítási rendszer, be kell gyűjteni a felhasználók védelmét, konzultációt kell tartani erről a kérdésről. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank! Nagyon szépen köszönöm! Ha megengedik, akkor először Kris professzor úrnak adnám meg a szót. Hm, hol van, uram? Hol van? Merre van? Öné a szó, kérem, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, örülök annak, hogy ma szólhatok Önökhöz. Andreas Krishan nevem, a, egy, az European Digital Rights fedő szervezet tagja vagyok, és mi, ha úgy tetszik, 2002-ben hoztak létre bennünket, és 27 tag szervezetünk van 17 európai országból. Többek között 2003 óta az Itrigram két hetente megjelenő folyóiratot is megjelentetjük, a digitális korszak problémáiról és kihívásairól írunk németül. A tárgyak, a dolgok internete, ez egy hálózat, egymással összekapcsolt tárgyak, könyvek, járművek, elektromos készülékek, élelmiszerek, ruházat, szenzorok, különböző környezetet érzékelő szenzorok rendszere. Ha úgy tetszük, ezek komplex rendszerek elemeit képezik nagyon fontos, például az egészségügyi ellenőrzés, az intelligens közlekedési rendszerek részeként ez funkcionálnak ezek az elemek, például a közlekedés irányítás kapcsán is fontos szerepet játszanak. Többek között az úgynevezett MAC metering, ez az intelligens energiafelhasználás mérő rendszereinek bevezetéséről van szó. Az áramszolgáltatási rendszerek intelligens irányítása. A tárgyak, a dolgok internete nem feltétlenül a mai általunk ismert internettel van összefüggésben. Az Európai Parlament ugye egy zárt hálózattal rendelkezik, amely az internethez igazából nem nagyon kapcsolódik. Bizonyos részeken lehet csak az internetre csatlakoztatni, de önmagában egy zárt rendszer az Európai Parlament internetes hálózatrendszere. A dolgok internete úgy hozható létre, hogy speciális alkalmazási rendszereket hozunk létre, és ezeket a speciális alkalmazásokat rákapcsoljuk az internetre, ezekkel kapcsolatba hozzuk. A dolgok, a tárgyak internete természetesen a meglévő infrastruktúrákba is beépíthető, például az épületirányítási rendszerekbe, géptechnika rendszerekbe, vagy például a különböző autópálya ellenőrzési rendszerekbe. Az intelligens közlekedési rendszerek az az EC, az Európai Illetékes Hatóságtól kölcsönvettem egy grafikont, ami az úttervezést illeti, például egyes utazások tervezését illeti, a hálózat vagy vezeték nélküli kapcsolatfelvétel példáját látjuk. Tehát az intelligens közlekedési rendszerek a közlekedésben, a tömegközlekedésben, az utas információrendszerek, hogy mikor megy a következő autóbusz, meg lehet tudni ebből a rendszerből. Aztán van lehetőség arra, hogy biztonsági rendszereket dolgozzunk ki a közlekedés biztonság érdekében, például veszélyes helyeken az adott veszélyes helyzetekről információkat közvetítünk vezeték nélkül, és ezeket pedig megfelelő úttervezési folyamatokba beépítjük. Aztán például egy további kiépítési fázisban a járművek egymással tudnak kommunikálni azért, hogy az adott közlekedési helyzetről egymást tudják tájékoztatni és időben egyfajta korai előrejelzési rendszert tudjunk kiépíteni. Nagyon sok különböző alkalmazási lehetőség van, amely egymással interakcióba, interakcióban áll. Ezek olyan dolgok, tárgyak, amelyek ezek navigációs rendszerek, vagy például az információs rendszer, amely a tömegközlekedési vállalatokat hozza össze, vagy a gépjárműveket összekötő rendszerek. Nagyon sok különböző rendszer és tárgy áll egymással kapcsolatban, és ha úgy tetszik, ennek a célja a közlekedési infrastruktúra javítása. Ez egy példája a dolgok, a tárgyak internetének, az intelligens energiarendszerek, ez egy másik alkalmazási lehetőség. Ami az adatvédelmet illeti, mit jelent? Számos alapvető pontot dolgoztunk ki a tárgyak internete kapcsán és az alkalmazások kapcsán sok megoldandó probléma van. Az első az, hogy ezek a rendszerek természetükből adódóan nagyon sok adatot gyűjtenek össze. Ezeket ki kell értékelniük, elemezniük, és ezen az információkból újabb információkat generálnak így módon, amelyeket fel tudunk használni annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni, hogy a dolgokat jobban tudjuk kialakítani. Ez azt jelenti, hogy rendkívül sok adatot kell feldolgozni és összegyűjteni és feldolgozni, és ezek különböző rendszerek adatai. Nem egy nagy rendszerről van szó, hanem több különböző egymással kapcsolatba kerülő rendszerről. Az adatok, tehát vannak személyekre vonatkozó adatok, helyszínekre vonatkozó adatok, kommunikációs adatok, és vannak nagyon érzékeny adatok, mint például az egészségügyi adatok, például az egészségügyi menedzsmentrendszerekben. És éppen ezért nagyon sok kihívás elé nézünk. Mi is a jog alapja az ilyen rendszereknek? Ez egy fontos kérdés. Alapvetően az adatvédelemben van lehetőségünk jogalap létrehozására. Az egyik jogi jellegű, törvényi erejű, tehát szükségesé teszi az adatvédelmet, a másik pedig egy szerződésen alapuló meghatározás, amely értelmében az adatokat az adott személyek kötött szerződés alapján <coughs> gyűjtjük és dolgozzuk fel, az önkéntes hozzájárulás elvén alapulva. Az olyan rendszereknél, amelyek a háttérben dolgoznak, láthatatlanok, amelyek beépülnek az infrastruktúrába, nagyon nehéz, nehezen ismerhető fel, hogy van-e ott információs rendszer. Ha van, akkor az a kérdés, hogy ki kezeli ezeket az információkat, mely ö, szereplőket kell összekötnünk. Nagyon jó alapot képez arra, tehát nagyon jó alapot kell képeznünk arra, tehát jogalapnak meg kell határozni, hogy milyen adatokra van szó, milyen adatgyűjtésről, feldolgozásról. Annak érdekében kell így eljárnunk, hogy elkerüljük az adatokkal történő visszaélést. Ez pedig hozzá oda vezet bennünket, hogy ki az adatfeldolgozó, és ki az illetékes szerv, vagy melyik az az illetékes szerv, amely az adatokat feldolgozza. Az adatfeldolgozásnál ugye arról van szó, hogy a személy, amelynek adatait összegyűjtöttük, és az illetékes hatóság közötti kapcsolatot fel ö, kell derítenünk. Most az érintett személynek lehetővé kell tenni jogait gyakorlását inform, tehát tájékoztatni kell az érintett személyt arról, hogy mely adatai dolgozza fel, és kicsoda, kinek adták tovább ezeket az adatokat, és így tovább. Tehát tudni kell, hogy melyik az illetékes hatóság, kihez juttatták el a személyes adatokat, kihez fordulhatok jogai mérvényesítése kapcsán. Tehát ezért nagyon nagy figyelmet kell szentelni ennek a kérdésnek, hiszen a háttérben működő rendszereknél, mint említettem, alig láthatók az adatok. Nem látható, hogy ki az, aki a felelőse az adott adatfeldolgozásnak. Ami az egyéneket illeti, az egyének számára lehetővé kell tenni, hogy valamilyen szinten kezükben tartsák az adataik feldolgozását. Döntessenek arról, hogy kívánnak-e részt venni az adatfeldolgozásban, és joguk van ahhoz is, hogy a rendszerektől eltávolodva a rendszerekről leválhassanak. Tehát vannak ugye úgymond hallgató, vagy, vagy nem beszélő csippek ilyeneket, és be kell vezetni. Mindenképpen szigorúan meg kell határozni a minimális adatok számát, amelyeket feldolgozunk. Ugye erről már beszéltem, nagyon fontos az is, hogy sokkal jobban tudjuk érvényesíteni a jelenlegi adatvédelmi rendszereket. Az adatvédelmi felügyelő hatóságoknak megfelelő pénzügyi eszközökre van szükségük annak érdekében, hogy ezt a feladatot fel tudják vállalni, és persze megfelelő erő személyi vagy humán erőforrásokra is szükség van. Nagyon fontos tehát, hogy nemzetközi szinten is együttműködjünk, és az Európai Parlament szerintem nagyon fontos szerepet játszhat ebben. Nagyon fontos az adatvédelmi jog európai szintű szabványosítása, harmonizálása. Nagyon fontos, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy a különböző országok között adatcserére kerüljön sor. Nagyon nagy gond az, hogy a rendszerek eltérő volt, ami a sokszor az adat adatok áramlása akadozva történik csupán. Itt kiváltképpen az Európai Parlament szerintem nagyon fontos szerepet játszhatna. Összefoglalva, nagyon sok adatvédelem, nagyon sok adatrendszer dolgoznak fel a tárgyak internete kontextusában. Ugye az egyes személyeknek nagyon fontos tehát az adatvédelem, be kell építeni az adatvédelmet ezekbe a rendszerekbe, korlátozni kell az adatok számát, és erősítenünk kell az adatvédelmi hatóságainkat. A fogyasztó védelmi hatóságokkal együttműködve az én szervezetem az Európai Bizottság illetékes munkacsoportjában azon munkálkodunk, hogy kiemelt szerepe legyen a tárgyak internetet Köszönöm szépen! és a következő előadó Milo Szabodán úr, akinek meg is adnám a szót. Going on with the presentation. Can you see me das gut? zwei, drei Minuten. Some technical problems. Néhány technikai nehézség merült fel, de pár perc alatt megoldjuk. Okay, thank you very much. Um, ich möchte einen sehr kurzen Überblick. Rövid áttekintést szeretnék adni az RF ID, illetve az autentifikáció kérdéséről. Ahogy a ma már láthattuk, egyre fontosabbá válik, hogy a gépek egymással kommunikáljanak. 5 milliárd ember kell, hogy azonosítsa magát az üzleti, a kereskedelmi folyamatokban, de ezen közben pedig 50 milliárd intelligens rendszer kommunikál egymással, és hogyha megnézzük a smart grideket, akkor láthatjuk, hogy ez a kommunikáció működik infrastruktúránkban, biztosítani kell ennek működését. Másrészt nagyon fontos, hogy megbízhassunk ebben a kommunikációban. és a reliability-t, a megbízhatóságot teljesítsük, illetve az adatok is megbízhatóak legyenek. Elnézést, egy véletlenül rossz prezentációt hoztam el, de oda se neki. The first slide is, is, is fast die gleiche gewesen. Also az első fólia majdnem ugyanaz volt, de a továbbiak nem a legjobbak voltak. Tehát mire van szükségünk? Biztonságra, security-re, nem csak safety-re, security-re, hogy ezt az angol szót mondjam, és ahhoz, hogy ezt megtessük, teljesítsük, négy dologra van. Megbízhatóságra, integritásra, az adatok bizonyíthatóságára és az autentifikációra. És itt egy pontot szeretnék kiemelni, mely megítélésem szerint roppant fontos, Hogyha ma valamit autentifikálunk, akkor ez azt jelenti, hogy valamit felismerünk, és hogy magyarul mondjuk identifikálunk, azonosítunk. De ez meg nem azt jelenti, az azonosítás, hogy ez az eredeti. Ahhoz, hogy az eredetit beigazoljuk, hogy eredeti, autentifikálni kell, hitelesíteni kell tehát. Hogyha 50 milliárd rendszer kommunikál egymással, akkor biztosítani kell, hogy világos legyen minden résztvevő számára, hogy mely géppel, mely kommunikációs résztvevővel áll kapcsolatban. Vegyük az mindenki számára ismert módszert, kezünkbe veszünk egy handheldet, és a logisztikában gyakran alkalmazzuk ezt, a handheld tehát a kézben tartott leolvasóval azonosítjuk a terméket. A kérdés azonban az, hogy megbízhatom-e a adatokban, és igazolhatom-e a termék autenticitását, hitelességét. Ezért lássuk tehát, hogy ma hogyan működik egy hagyományos RFID vagy rádiófrekvenciás azonosító csip. Van egy lézer, amely lekérdezi a csipet, a csipen van egy azonosítási szám, ez az azonosítási számot beolvassa a lézer, és ezzel verifikálhatom, igazolhatom, tehát, hogy mely termékről van szó. Nos, ami a hitelesítés, az autentifikáció kérdését illeti, egy könnyen előfordulhat, hogy a közelben még egy lézer lézerkedik, és az azonosítási számot lemásolja, illetve először maga-maga azonosítja azt, és éppen azért, mert egy ilyen RFID csipet könnyen felül lehet írni, ezt az információt egy másik RFID csipre, egy üres csipre vezeti rá, és így kvázi klónozza az eredeti csippet. Technikai szempontból tehát nagyon egyszerű megoldani ezt, ezért tehát egy hagyományos RFID chip nem tud ma azonosítást, illetve hitelesítést, autentifikációt véghez vinni. Ez a legkevesebb hatóság van ezzel tisztában, de az RFID chip voltak éppen egy tároló, amelyet információval lehet megtölteni, ám hogyha az azonosítási információt más ismeri, rá vezetheti egy másik csípre, ezt kvázi kónol, klónolhatja azt. Mire van szükség? Rejtjelezésre, kriptográfiára. Ahogyan ma az ember a számítógép e, előtt autentifikálja magát, a PC-nek, a számítógépnek van egy passwordje, és ezzel a kóddal azonosítjuk magunkat, a saját eh, kódunkkal, ezt nevezük szimmetrikus kriptográfiának, vagy szimmetrikus rejtjelezésnek. Nos, a gyakorlatban a nehézség a következőben rejlik. Hogyha lehetővé akarjuk tenni, hogy minél több ember hitelesítse magát, ez azt jelenti, hogy a lézerekben kell, hogy megbújjék ez a titok, a titok. És ez persze ideális lehetőség a hackernek, aki igyekszik majd a lézerek közül egyet megszerezni, és ilyen módon a lézeren keresztül informál, kicserélt információkat beszerezni, majd pedig nem autorizált személyként egy másik csípre fölvinni ezeket az információkat. Tehát voltak éppen a kriptográfiában a szimmetrikus megközelítés egyrészt nagyon biztonságos, másrészt nem alkalmas a gyakorlatban, hiszen minden lézert fizikai módon védeni kell. Biztosítani kell, hogy a titkosított adatok a lézerre fölkerüljenek, és hogyha nagyon sok ilyen adat cserél helyet, akkor ez a gyakorlatban nem kivéhető. Most pedig hadd magyarázzok meg valamit, amit az egyszerű halandó nem ért, sőt a szakértők sem nagyon értenek, hát elmagyarázom. Létezik az aszimmetrikus kriptografikus megközelítés. Hogyan is működik ez? A számítógépen nincsen titok hanem van egy mindenki számára hozzáférhető kulcs, és ezzel a kulcsal azután a csipnek egy kérdést teszünk fel. Tetszőleges kérdést intézünk a csiphez, amelyet a csip nem tud maga megválaszolni. Csak akkor tudja megválaszolni, hogyha egy titokkal rendelkezik. Az RFID rendelkezik egy titokkal, ezt egyébként itt a piros kulcsal mutattuk meg, és a piros kulcs segítségével ki lehet számolni a választ. Hogyha az RFID csipen nincsen rajta ez a kód, akkor nem tudja megválaszolni a kérdést, hanem visszaadja a kérdést a PC-nek. Ám, hogyha a kulcsal adta vissza a választ, akkor kiszámít, akkor verifikálhatja ezt. Tehát maga nem tudja kiszámítani a számítógép, ám hogyha megkapja az RFID chiptől a választ, akkor ki tudja számolni, hogy helyes a válasz vagy sem. A szimmetrikus megközelítéssel uh, szemben az aszimmetrikus megközelítésnek az az előnye, hogy a lézerben nem cserél helyet a titkosított információ, lehallgatható bár az információ hacker által, de ez nem segít, hiszen egy kérdést tesz fel a számítógép az RFID-nak, az RFID meg egy választ ad, de a titok nem a kérdésben vagy a válaszban rejlik. Ilyen módon újton új kérdéseket lehet feltenni. Tehát hiába hallgassa le bárki is a választ. A lézer a következő <laughs> alkalommal új kérdést tesz fel. Mondjuk 200 vagy 100 60 milliárd lehetséges kérdést lehet generálni, <clears throat> tehát több kérdés merülhet fel, mint ahány atom a világomban. Még egyszer mondom, a titkosítás nem a számítógépben rejlik, sem a chipben, ezen felül a kommunikációs csatorna, a lézer lehallgatható bár, de ebből nem fog kiderülni, hogy mi az azonosítás. Ez tehát az aszimmetrikus megközelítés lényege. Úgy gondoljuk, hogy ez az a megközelítés, melyel a mai nap az RFID csipeket biztonságosan lehet tenni. Miért? Hát azért, mert a jövőben minden handheld, egy ilyen leolvasó, amely egy RFID lézerrel működik, képes lesz arra, hogy végrehajtsa az azonosítást és a hitelesítést, anélkül, hogy a lézer információ cserében titkosított adatok volnának lehallgathatóak. Még egyszer mondom, a biztonság záloga az, hogy a titkosítási kulcs az RFID chipben szerepel, és hogyha az RFID chip titkát akarjuk feltörni, ez kb. fél millió euró számítógépes ráfordítással érhető el. De ezzel az infrastruktúrát még nem nyitottuk fel, hanem kizárólag egy kulcsot, ennek az egyetlen kulcsnak csipnek a kulcsát törtük fel, a többiét nem. Míg a szimmetrikus kriptográfia területén, ha egyszer feltörtük a kulcsot, az egész infrastruktúrát feltörtük. Úgy gondoljuk tehát, hogy a jövőben a hitelesítés, az autentifikáció így működhet a legbiztonságosabban és a legolcsóbban és egyszerűbben. Kérdés, van-e már ilyen csip, ez a csoda csip? Létezik-e már a csoda csip? galvánikus chipként már létezik az RFID chip, az Infineon-tól lehet például beszerezni. RFID chipként azonban még csak prototípus állt fenn, de bizonyítható, hogy működik az egész rendszer. De még nem sorozatgyártásban állítják elő ezt a csoda csippet. Azzal magyarázható ez, hogy mindenki, aki ma azonosítást végez, azt mondja, hogy az autentifikáció, tehát a hitelesítés nem olyan fontos. Lemondanak erről, egyszerűen azért, mert egy-két centtel drágábbá teszi az egész rend, az egész rendszer működését. Ezért a, ezt a bizottságot, mit több az Európai Parlamentet arra biztatjuk, hogy lássa be, hogy a biztonságot megfelelő keretfeltételekkel lehet biztosítani, ha tisztában vannak velem, hogy milyen költség hatékony technológiával lehet elérni ezt a célt, akkor az önök kezében vannak, illetve mindenképpen az önök kezében vannak a jogalkotás lehetőség az önök kezében áll, és tisztában léve ezzel a módszerrel biztosíthatóvá válik, hogy a fogyasztó megtudja, hogy valóban az a termék rejlik a csomagolásban, amely vásárol például egy gyógyszer csomagolásban. Éppen ezért kérem önöket, hogy az ide vonatkozó irányelvet fogadják el, illetve kezdeményezzék. Ezt köszönöm szépen. Köszönöm szépen az információjukat. Lamberts kollega jelentkezett először, ő egyébként árnyék jelentéstevő, ővé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm, hogy rögtön szót kaptam, főleg azért, mert nem sokára el kell mennem a másik szakbizottságomban is jelenésem van. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért, hogy ilyen tömör, összefogott jelentést készített, amiben azonban minden benne van. Egyetértünk azzal, hogy a rádiófrekvenciás azonosítás, illetve a inter- tárgyak internete mindenképpen ígéretes technológiák, ez hozzásegít ahhoz, hogy forrás hatékonyabb legyen a energiánk, az energiafelhasználásunk. Véleményem szerint ezen, ez a terület mindenképpen újabb lehetőségeket ad társadalmunknak, hogy a fizikai lehetőségeinket jobban ki tudjuk használni. Természetesen minden attól függ, hogy mekkora bizalommal élnek majd a felhasználók ezen rendszerrel kapcsolatban. Ezt említi a jelentéstevő is különböző magánszférával kapcsolatos kérdéseket is említ, tehát természetesen a nagy testvértől lehet félni. bizonyos kérdéseket mindenképpen meg kell oldani ahhoz, hogy használható legyen ez a rendszer. Hogyha módosításokat terjesztenénk be, akkor azok bizonyára csak kisebb módosítások, részleteket illető módosítások lesznek, de véleményem szerint jól működik az ezzel kapcsolatos eljárási rendszer, két részt kéne módosítani, egy részt a normákkal kapcsolatban, a szabványokkal kapcsolatban, a másik pedig a magánszféra védelmével kapcsolatban. De ezek mondom részletekre vonatkozó módosítások. A lényeggel egyetértünk, valójában inkább a formára vonatkoznak majd ezek a módosítások, nem a tartalomra. Köszönöm. Darf mich bedanken. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Bobinska asszony. Tessék. Nagyon szépen köszönöm. Árnyék előadója vagyok a néppárt nevében ennek a jelentésnek. Nagy szeretettel szeretnék köszönetet mondani önöknek, nagyszerű munkát végzett ezen jelentés elkészítésében. Azonban van néhány alapvető problémám ezzel a témával kapcsolatban. Először is úgy tűnik nekem, és el is, el is hangzott egyébként szakértőnk részéről, hogy a, a tárgyak internete nem csak technológiai fejlemény vagy fejlődés, nem csak technológiai jelenség, amely abból áll, hogy a dolgok, a számítógépek egy hálózatban összekapcsolódnak. A tárgyak internete, ahogy ezt a Európai Bizottság kommunikében is meghatározta, ez egy új paradigma. És ön pedig egy olyan jelenségre vonatkoztatja ezt, amely a társadalmi, kulturális életünket át fogja alakítani a jövőben. A civilizációs következmények súlyosak lesznek majd. Az Európai Bizottság kommunikéje így szól, a súlyos következményekről szól, a kultúra területén is, de elsősorban két dologra összpontosítanak a technológiára és az olyan értékekre, mint például a magánszféra, és olyan dolgok, amelyek kárt szenvedhetnek. A módosítóimban, vagy kiegészítőimben azzal szeretnék foglalkozni, amit hiányolok ebből a jelentésből. Tehát a társadalmi, kulturális következményeket, a társadalom életstílusát érintő változásokat, amelyek annak köszönhetőek majd, hogy ez az új paradigma bevezetésre kerül. Mit hiányolok még? A bizottság kommunikéje és a jelentés nagyon optimista hangvételű. Látjuk, hogy itt van egy innováció, természetesen látunk a változást. A technológia területén nagyon fontos, nagyon érdekes fejleményről van szó az egészségügy, a közlekedés területén, de mi úgy gondoljuk, hát, hogy önök nem beszéltek a negatív hatásokról, az alkalmazás negatív hatásról, és ezekről pedig nem szabad elfeledkezni, hiszen ezeket a jelenségeket meg lehetne előzni. Hogyha megnézem a társadalmi és kulturális következményeket, akkor ugye ma már számolhatunk egyfajta differenciáltságról az európai országokban, az egyes régiókban. Különbségek lesznek, amikor az alkalmazásról és a, a digitális agendahoz való hozzáférésről van szó tehát a régiók, az országok között különbségek vannak az internethez való hozzáférés területén, és ez egyértelműen látszik. Súlyosak azok a különbségek is, amely az emberek készségeit, képességét illeti. Az idősebbek, akik nem olyan képzettek, ők, ha úgy tetszik, ők lemaradnak majd ebből, erről a, ebben a folyamatban. Nem tudnak lépést tartani a számítógépekkel, az internettel. A tárgyak internete annyira bonyolult hálózat, hogy ez a hiány még inkább, ez a, ez a hiányosság még inkább felerősödik. Tehát végig kell gondolnunk, hogy mit kell tennünk, és mielőbb. És a bizottságot fel kell hívnunk arra, hogy ezeknek a régióknak, ezeknek a társadalmi csoportoknak nyújtson segítséget abban, hogy fel tudjanak készülni, és hogy ne legyen még nagyobb a különbség az egyes régiók és társadalmi csoportok között. Ugye a tárgyak interneten néhány országban nevezesen lemaradáshoz. Tehát ne, ne oda, hogy néhány országban azonnal bevezetik, más országokban viszont nem. Ezek társadalmilag nagyon fontos következmények. A második kérdés a képzés, az oktatás. Én azt gondolom, hogy a jelentésben és a bizottság tájékoztatójában nem emelik ki azt, amit eh, de Castillo asszony mond hogy szükség van a képzésre, oktatásra, fel kell készülni az új kihívásokra, az új életstílusra. Fel kell készülnünk erre, ebben a jelentésben ennek helyet kell adni. Én arra fogok törekedni, hogy ez erre vonatkozó módosítókat nyújtsak majd be. Talán túl keveset beszélünk a lehetséges hibákról és a visszaélési lehetőségekről. Ha egy hálózat bonyolult, akkor minden hiba potenciálisan kiszámíthatatlan társadalmi következményekhez vezet. Amikor egy egyszerű egységről van szó, a következmények persze kisebbek, és ezt is figyelembe kellene venni. A szakértőink beszéltek potenciális visszaélési lehetőségekről, hálózatoknál ugye egyszerűbb visszaélni a helyzettel, ha úgy tetszik, azt hiszem, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelni ennek az aspektusnak. A bizottságot tehát arra kell kérnünk, hogy bizonyos politikákat, akcióterveket készítsen elő, amelyek a tárgyak internetére felkészítenek bennünket. Ha azt gondoljuk, hogy ennek a rendszernek vannak civilizációs következményei. Zárásképpen pedig elmondanám, a bizottság tájékoztatójában és a jelentésben beszélünk a magánszféra védelméről. Azt hiszem, hogy ezt ki kellene terjeszteni. Alapvető értékekről van szó. Nem csak a magánszféráról, amely esetleg veszélynek lehet kitéve, hanem arról van szó, hogy az egész rendszer működő képességét óvnunk kell, abban az értelemben, hogy Védeni, óvni kell az átláthatóságot, a különböző szabadságjogokat, hogy az ember vissza is vonulhat. Nem szabad csak a magánszféra védelméről beszélni, vannak más értékek is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tosznocki úr, mint árnyékelő, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mint árnyék előadó az Európai Konzervatívok nevében szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevő asszonynak, hiszen kiváló jelentés készített, nagyon jó. Azt gondolom, hogy ez a jelentés megfelelő alkalmas időben került elkészítésre, és látjuk ugye, hogy egy új jelenséggel kapcsolatban kell vitát folytatnunk. Ez a új technológiáról van szó, legyen itt a tárgyak internetéről szó, vagy a technológiai összekapcsolódás, a különböző tárgyak összekapcsolásáról. Ahogy ez elhangzott, és ahogy már az előttem szólók is mondták, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyt hozunk létre a jogi védelem és a magánszféra védelme és az adatvédelem között, és másrésztről nem szabad túl sok jogszabályt létrehoznunk, amely ennek a nagyon érdekes és hasznos technológiának inkább akadálya lenne, hátrányára válna. Arra is figyelnünk kellene, hogy nem szabad a személyes integritásunkat megzavarni, az adatvételmet nem szabad ö, veszélyeztetni, hiszen ez a technológia nagyon könnyen alkalmas arra, hogy ilyen veszélyekhez ö, vezessen. Ahogy a kolléga is mondta, ébernek, óvatosnak kell lennünk, hogy a nagy testvér ne figyelhessen bennünket. Hogy ne járjunk úgy, ne az legyen a helyzet, hogy mindenkinek lesz majd egy ilyen RFID csipje. Hát ezt el kellene kerülnünk. Én úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon fontos ebben a mai időszakban, mai korunkban. Nagyon tárgyilagosnak, objektívnak is kell lennünk, annak érdekében, hogy ne túlozzuk el a jogszabályokat, és nem szabad azt sem elérnünk, hogy kellemetlen irányban haladjon ez az egész jelenség. Ahogy az előttem szólók ezt már mondták, köszönöm szépen a jelentéstevő, a érdekes jelentését köszönöm. Köszönöm szépen. Következő Ensó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg a jelentéstevő asszonynak kiváló munkáját. Szeretném megköszönni a két szakértő hozzájárulását is. Úgy gondolom, hogy előadások segítségével néhány kérdésünkre választ tudtak adni, válaszokat olyan kérdésekre, amelyeket fölkívántunk tenni ma. A tárgyak internete az nyilván a jövő jelensége, hiszen összehozza az összes technológiai eszközt, amely rendelkezésünkre áll, ami az emberiség rendelkezésre áll, ugyanakkor, ugye egy időben. Ugyanakkor tehát figyelembe kell venni, és igazán meg kell értenünk, hogyha a külföldi, vagy a, a többi országgal, a világ többi részével szeretnénk felvenni a versenyt, akkor sok mindent kell tennünk. Ahogy a jelentéstevő, és ahogy Kös úr is említette előadásában, van negatív hatása ennek az új technológiának. Szvoboda úr azt ígérte nekünk, hogy ez az RFID technológia nem veszélyes. Azonban én úgy gondolom, hogy, mint már láttuk többször, bármilyen technológia, amely megóv bennünket, ugye könnyen kihasználható. Gonosztevők előállnak majd rivális technológiákkal. És végül ők felül is kerekedhetnek, és súlyos, szörnyű tetteket hajthatnak végre. A bizottságnak, ébernek, óvatosnak kell lennie, és arról kell gondoskodnia, hogy a magánszférához való jogot tiszteletben tartják, a bizottságnak állandó kapcsolatot kell fenntartania az adatvédelmi munkacsoporttal, állandó vagy rendszeresen kellene találkozni, és nem csak olyankor, mikor a bizottság úgy gondolja, hogy hát most talán szükség lenne a találkozóra. Itt a technológiákról van szó, amelyek egy adott objektum azonosítóit hordozzák. Ez azt jelenti, hogy bármikor egy adott egyén tetteit, tartózkodási helyét tudják meghatározni, be tudnak avatkozni a mindennapi életünkbe. Nekem lesz módosítom ezek, ezen eszközökre vonatkozóan. Én azt javaslom, hogy a hallgatáshoz való jog, a kimaradáshoz való jog mellett ilyen nyomon követő eszközöket csak akkor szabad bevetni, ha ezt az egyén kéri, nem pedig egy standard eljárás részeként. Itt a mobilokról van szó, az autókról, a személyi számítógépekről. A tárgyak internete egy jövő koncepció, de a mai napban, a mai eseményekben, jelenségekben gyökerezik, és nagyon sokban fog függni azon szabályokon is, amelyeket most dolgozunk ki. Ezt vegyük figyelembe, ha valóban működőképesség kívánjuk tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cukkálá kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A mai ülés nagyon fontos szerintem, hiszen ha figyelembe veszük ezt a témát, és ha megnézzük a nyolcas pontot, a nyolcas pontot megnézzük majd ugye később, amely a nyolcas pont az internet szabályozásáról szól. Ne felejtjük el a szellemi tulajdonjogokról szóló Rübig jelentés sem, ez is ide kapcsolódik, a 9-es számú. Köszönöm szépen én is a két szakértő hozzászólását, akik lehetővé tették számomra, hogy jobban megértsek több elemet, több aspektust, amelyekkel kapcsolatban kérdései merültek fel. Elnök úr, néha azt mondjuk, hogyha meghívjuk az ördögöt magunkhoz, akkor akkor ugye az ő táncát kell járnunk. Nos, egy technológiáról beszélünk, amit ismerünk. Azért már elég régóta, de más név alatt ismertük ugyanezt a technológiát. Most a tárgyak internetének hívjuk, korábban az intelligencia hálózatáról beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy inkább az emberek internetjéről van szó. A félelmek, amelyek megfogalmazódnak, ezek a félelmek nem csak ahhoz a tényhez kapcsolódnak, hogy beszélünk ugyan a személyek magánjogáról, magánéletéről, a társadalom struktúrájához kapcsolódóan is felmerülnek kérdések. Mit jelent ez? Nem akarok, nem akarom Orwellt idézni, de hát 20 éve egy író egy technológiai művet írt, The Two Cities, a két város története, az alcíme az volt, az ellenőrzés és az átadhatóság városa. Nos, hát azt kell mondanom, miután sokat foglalkoztam a technológia tudományos alapjaival, eléggé szkeptikusan figyelem ezeket a változásokat, amelyek felforgatják az állampolgárok életét, a politika struktúráját is felborítja szerintem ez a jelenség. Elmondom, hogy miről van szó. A rendszerek változnak, a technológia marad. A technológia, a technológia mm, etikai alapjait hogyan határozzuk meg? Nos, nézzük csak. Nézzük meg a keletet, a keleti országokat. A tudósok úgy változtatják meg a véleményüket, ahogy éppen kell ahogy éppen a kormány azt előírja. Azokban a társadalmakban a technológiákról úgy alakítják véleményüket a tudósok, ahogy ezt elvárják nálunk nyugaton. Ugye nálunk azért ez másként áll ettől az embernek égnek áll a haja nálunk nyugaton ettől, hogy keleten a politikai akarat határozza meg a tudósok véleményét. Ami az útleveleket illeti. Ugye beszélünk a küzdelemről. Tehát ugye itt az a magánélet védelmével kapcsolatban folytatott küzdemekről. Nos hát az állampolgárok tényleg tudják, hogy mit jelent ez az új jelenség, ezek a csippek. Tudják a polgárok, hogy mit jelentenek ezek a csippek? Senki sem magyarázza az állampolgárnak, hogy ezekben a csippekben milyen adatokat tárolnak. Most ebből a szempontból, akkor is, hogyha a jelentéstevő asszony úgy tűnik, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a gazdasági, technológiai dimenzióknak, ami a tárgyok internetére vonatkozik tehát. Én azt gondolom, hogy a jelentés egy kicsit elhamarkodott, és kicsit gyorsan írja le azokat a pontokat, egy kicsit gyorsan áttekinti azokat a pontokat. Itt a az adatvédelemről, a személyes adak védelméről szóló fejezetet egy kicsit rövidre fogja, úgy gondolom. Pedig a bizottság erről már szólt. Szerintem egy kicsit elhamarkodottan kezelte ezt a kérdést. Technika jogi szempontból a bizottság egyáltalán nem figyel arra, amit mi mondunk. A kérdés nem egyedi vagy egyéni. A kérdés az államok struktúrájához, szerkezetéhez kapcsolódik. Ez ambient intelligence. Ezt nevezzük most a tárgyak internetének ez meg fogja határozni az életet, az élet struktúráját. És ebben az értelemben akkor is, ha jól tudom, hogy szükséges az, hogy a technológia előrelépjen, nem vagyok hajlandó és kész részt venni olyan döntések hozatalában, amelyek felszínesek, és amelyek nem tudják garantálni azt, ami szerintem eh, úgy tűnik, hogy el fog veszni. Köszönöm. Castillo kolléga. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Úgy vélem, hogy olyan jelentést hozott létre, ami teristele van hasznos dolgokkal. Azt gondolom, hogy nagyon professzionális módon összegezte a dolgokat, fogta össze a tárgyak internetével kapcsolatos megfontolásokat, nézeteket. Nos, módosításokat szeretnék majd be terjeszteni, ezek apró változtatásokat jelentenének csak a jelentésben, de természetesen majd a jelentéstevő maga is módosít nyilván a szövege. Először is szerintem hasznos lenne összekötni ezt a jelentést a globális digitális stratégiával. Ezzel nem csak itt a parlamentben foglalkozunk, hanem a többi európai intézményben is. Egyrésztről a digitális agendáról is beszélünk, azt is tárgyaljuk, erről majd holnap szavazunk, másrésztről pedig a bizottság április végén be fog nyitni egy digitális agendát, illetve a spanyol elnökség is munkálkodik ezen a kérdése. Tehát mindenképpen ilyen kontextusban kéne elhelyezni ezt a kérdést. Második dolog. A jelentéstevő utal arra, hogy a bizottság folytatni akarja a spektrum harmonizáció folyamatát, illetve ennek a monitorozását. Szerintem ezzel is össze lehetne kötni a jelentést. Tehát ezeket a dolgokat hangsúlyozni kéne. hangsúlyozni kéne, hogy a spektrummal kapcsolatos, tehát a rádiós frekvenciával kapcsolatos összes jogszabálynak szerepelni kéne itt. Ez az első dolog. Az ezzel kapcsolatos tartalmakat, amelyek a Framework Review-ban helyet kapnak, mind ide is, vagy ezekre mind itt is utalni kéne. Aztán még egy dologra utalnék. a szerző utal a magánszféra védelmére, illetve a személyes adatok védelmére. Véleményem szerint az adatvédelmi irányelvre kéne utalni, ezt valahogyan alkalmazni kéne, illetve meg kéne ezt változtatni úgy, hogy alkalmazkodjon ez a digitális tartalmankhoz. Aztán a finanszírozási projektek fenntartása a következő téma. A hetedik keret programban, ugye ezzel kapcsolatban van már finanszírozás, ezt kéne megtartani. Véleményem szerint a jelentéstevővel ellentétben nem csak ezeknek a meglévő forrásoknak a folytatásáról lenne, folytatására lenne szükség, hanem az IKT-re fordított finanszírozást is részben ide lehetne irányítani, hiszen ez gyakorlatilag az összes gazdasági ágazatra vonatkozik. Tehát nem az a lényeg, hogy folytatódjon, nem csupán az a lényeg, hogy folytatódjanak a jelenlegi dolgok, hanem meg kell kettőzni erőfeszítéseinket. Több projekt kell, projektet kell ennek a célnak szentelni, tehát a keretprogramban az IKT technológiákkal, illetve a tárgyak internetével is külön foglalkozni kéne. A bürokratikus akadályok leküzdéséről is szól a jelentés. Ugye a hetedik keretprogrammal kapcsolatban elég sok ilyen bürokratikus akadály merült fel. Talán ezt jobban kéne hangsúlyozni a jelentésben. Még egy dolog. Szerintem ez is elég jelentős. a városok szerepére utal a jelentéstevő, hiszen a városoknak is alapvető a jelentősége a tárgyak internetének elterjesztésében. Nos, ugyanúgy, ahogy a digitális agendával, vagy más hasonló jelentésekkel kapcsolatban tesszük, nagyon fontos az ownership kérdése, tehát hogy ki vallja magáénak, ki vállalja fel a projekt gazdájának szerepét kivállalja fel azt, hogy, hogy legnagyobb, a legnagyobb felelősséget vállalja a projekt fejlesztésével kapcsolatban. A nemzeti politikai intézmények, az európai intézmények, a regionális intézmények, a helyi intézményig. Nos, Arra kéne itt utalni, hogy csak akkor fejlődhet ez az ágazat, vagy ez a terület megfelelően, hogyha az érintett felek magukénak vallják ezt a, e, e, ezt a kezdeményezést vagy projektet. Tehát nem csak a városok szerepére kéne utalni, hanem az összes többi fórum szerepére. Ennyit a módosítási javaslatokról, egyébként pedig gratulálok a jelentéstevőnek, még sok munka vár ránk. Vár ránk. Köszönöm. Monsieur Audi, present the next. Audi úr. Monsieur le Président, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak, és az árnyék előadóknak is, és a szakértőknek is gratulálnék. A szakértőket hallgatva ezek olyan előadások voltak, amik érdekesek voltak, azonban, mint ahogy ezt kiemelte a kollégánk is, egy kicsit aggodalommal töltenek el bennünket. Én ezt szeretném most megfogalmazni. És igaz az, hogy a 8-as, ponttal kapcsolatban, 8-as napi rendi ponttal kapcsolatban van egyfajta evolúció, amelyben garantálnunk kell a biztonságot, mindezen feltételek biztonságos működését. Én egy kérdést teszek fel a szakértőknek, mit fog tönteni, ha az egész úgymond lerobban ez a rendszer? Tegyük fel, hogy összekuszálódik a rendszer a bolygón vagy Európában, valamilyen káosz alakul ki, az egész rendszer összedől, ez milyen a, a, az államok, a városok életét, hogy fogja ez meghatározni? Tehát mi, mi történik akkor? Hogyan lehet intelligensen ezt a kérdést felvetni? Jó lenne ebben a politikában be kell építeni a felelősséget, ha egy ilyen káresemény van, ki a felelősség, és hogy felelősek lehessünk, nyomon kell tudni követni az információkat. És azért, hogy fel tudjuk kutatni az információkat, azt tudnunk kell, hogy honnan, hova haladnak az információk. Ezt kell meghatározni. Lehetővé kell tenni egyszerre azt, hogy reagáljunk az európai polgárok kényelmére, ugyanakkor fel kell lépni a hamisítás, a hamisított tárgyak ellen fel kell tehát lépni. Például a szabadalmak védelme tekintetében. Jó, rendben, de aggodalommal tölt el engem ez az egész dolog. Nem tudom, hogy az államhatóságok, a közhatalom hogyan tudja garantálni. A, nem tudom, nincs olyan magánstruktúra sem, nem tudom, hogy például egy kaliforniai bejegyzésű cég fogja kezelni például ezeket az adatvédelmi kérdéseket. Nem tudom. Tehát igazából nagyon fontos lenne a mi állampolgáraink védelmét figyelembe venni. Köszönöm szépen. Végezetül megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, Guje úrnak parancsoljon. Nem lesz volt. Monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, tisztelt előadóasszony, nagyon szépen köszönöm kiváló munkáját és jelentését. Hölgyem és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Azt hiszem, hogy összegészében jó irányban haladnak, sőt, abban az irányban, aholba mi haladunk, a bizottság. Múlt júniusban bemutattuk elképzelésünket, tisztelt szakértőknek is szeretném megköszönni hozzájárulásukat. Tehát én most nem fogom ismertetni a kontextus, szerintem ezt mindenki már megtette, nem fogom megismerteni az előttem szóló gondolatait. Én különbséget szeretnék kiemelni, ami szerintem fontos. A tárgyak internete és az RFID közötti különbség. Erről sokat beszéltünk ma, az RFID-ről, a rádiófrekvenciás azonosításról. Ez egy különleges technológia. A tárgyak internete viszont több technológiát összefogó együttes a különböző szenzorok, talán itt is ebben a teremben vannak, ugye légkiindulási, vannak különböző, különböző számláló berendezések, aztán a modern parkolóházakban is különböző detektorok vannak, ebben több ilyen van. Gyakorlatilag ezek mind a tárgyak internete körébe tartozó elemek, ezek a szenzorok, ezek a rendszerek nem használják az RFID-t. Az RFID nagyon fontos európai technológia, ha úgy tetszik, évente Európában egy főre kettő chip jut. Az európai ipar nagyon fontos a chip gyártásban, illetve az RFID technológiában, de ez nem ugyanaz, mint a tárgyak interneten. Ne keverjük össze. Mind a kettőre külön politikát kell kidolgozni, de nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk köztük. Akkor, amikor ezekről szólunk. Szeretem az önök figyelmét felhívni két aspektusra, méghozzá a kommunikénkkel kapcsolatban, hiszen köz, szívvel, szívünkhöz közel áll ez a tájékoztató, ami a tárgyak internet a kormányzására vonatkozó kérdést illeti. Ha az internet, ahogy ma ismerjük, ha egy kockázat lenne, és továbbra is kockázat lenne az államok szuverenitása tekintetében, akkor azt hiszem, nyilvánvalóan a nyolcas pontról van szó, hiszen az internet szabályozása a következő lépések című jelentésről már többször esett szó ma. Kérem, hogy képzeljék el, ugye a meglévő internet, vagy egy másik internetet, képzeljék el az mindennap életünk tárgyait. Ahogy a tájékoztató kiemeli az európai hatóságok felelőssége minden szinten, szabályozni ezt a kérdést, és ezt nevezik ugye az internet szabályozásnak, vagy a tárgyak internetes szabályozásának. Nyilván több kérdés fognak felvetni, ezeket megelőzendő szeretnék szólni. Vissza fogok térni ezekre a kérdésekre, kiváltképpen majd az személyes adatokra vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy ma már föltegyünk olyan kérdéseket, amelyek erre a kormányzásra vonatkoznak. Mielőtt ezt a, kor, ezt a technológiát be ne vezetnék, be ne érne Ezekre a kérdésekre most kell válaszolni, és nem másoknak kell válaszolni. Most kell, tehát nem a tények elé kell állítódjunk, hanem elébe kell mennünk. Ki fogja ezeket az azonosítókat aláírni? Ki fogja, a, kik lesznek az illetékes joghatóságok? Mi lesz a közhatóságok szerepe, az államok, a régiók szerepe? Ilyen kérdéseket kell feltenni, és sok egyebet ami iparunk, a, az egyetemek is és különböző főiskolák már a nemzetközi partnereikkel összefognak annak érdekében, hogy ne valljunk kudarcot ebben a már említett szerepünkben. Nagyon fontos, hogy megfeleljünk az állampolgárok elvárásainak is. Nem akarok minden részletre kitérni, tehát nem fogok minden részletre kitérni az adatvédelem területén, nagyon sokan szóltak részletesen erről a kérdéskörről ma délelőtt. Ha megengedik, egy részletről szólnék. A bizottsági tájékoztatóban beszélünk a csippek hallgatása jogáról. Ezt a jogot néhány szerző gondolta ki, tehát ez a hallgatáshoz való jog, vagy a hallgató csippek joga. Tehát a jogna, tehát az állampolgárnak joga van úgymond leválni az ambiance intelligent, tehát az intéges környezetől le lehet válni, ha valaki úgy dönt. Ez egy koncepció, nem egy jog még. Úgy gondoljuk, hogy nagyon érdekes feltárni ezt a koncepciót részletesen, és meg kell néznünk, hogy jogilag és technológiailag ez a koncepció, ez hogyan is működik, hogy is néz ki. Nincs időm arra, hogy bővenben kitérjek a többi pontra, a 12 másik pontot nem tudom most részletesen ismertetni, és az akciótervet, de örülök, hogy az intézményközi párbeszéd, amelyet el akartunk indítani a tárgyak internete során most ismét sorra került. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm szépen. Kérdezem a jelentéstevő asszonyt, hogy kérdezé még a szót. Kérje még a szót. Bitte, dann sind Sie in der Reihe. Parancsoljon, öné a szó. Yo también quiero Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani, mégpedig a szakértőknek, illetve az összes kollégának, aki hozzászólt, a bizottság képviselőjének is. A vita során sokat hallottuk a kockázat és a ö, veszély, aggodalom szavakat. Azt hiszem, hogy a jelentésben ezt is hangsúlyozzuk, tehát azt, hogy az internet technológiák új korszakába érkeztünk, ami nagyon sokban segíthet nekünk, nagyon sokban javíthatja az összes polgár életkörülményeit, életminőségét, de nagyon sok veszélyt is rejt magában. Néhány alapkérdést kell megoldani, hogy sikeres legyen ez a projekt. Az elsőről beszélt a bizottság képviselője is. Arról van szó, hogy mielőtt meg lenne, és működőképes lenne a technológia, gondoskodni kell a jogi keretről. A második dolog pedig elengedhetetlen, hogy a szakértőkkel együttesen dolgozzanak, tevékenykedjenek a, a jogászok, illetve a társadalom. Mindenképpen technológiai oldalról kell megoldani egyébként ezeket a veszélyeket, hiszen a technológia önmagában rejt nagyon sok pozitívumot és negatívumot is. Az oktatás, a kirekesztés kérdése is fölmerült, illetve elhangzott. Ez általánosságban jelenthet problémát, nem a tárgyak internetével kapcsolatban, hanem a, a, a internetes kormányzással kapcsolatban nagyon fontos az átláthatóság kérdése. Nos, azt próbáltam elinni a jelentésben, mert hát úgy vettem, hogy ez a logikus, hogy átvegyem a bizottság nyilatkozatának kiegyensúlyozottságát, kiegyensúlyozott jellegét. Garanciákra van szükség, és arra, hogy javuljon az életminőségünk. Tehát nem csak a kockázatokról kell beszélnünk, bár tudatában vagyunk annak, hogy kockázatokkal járhat, vagy veszélyekkel járhat, ez az új ö, technológia, ne ezt helyezzük előtérbe, hanem lehetőségeket, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy léteznek ilyen veszélyek, kockázatok. Megköszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, és megpróbálom az elhangzott módosításokat, illetve azoknak majd írásos formáját belevenni a jelentésbe, jelentés tervezetbe. Próbálok időben reagálni er-, ezekre a kérdésekre, és még időben reagálni az új lehetőségekre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosító indítványok benyújtásának határideje március 25-e déli 12 óra, és ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen. Good. Sehr gut, danke Meine Damen und Hölgyeim és uraim, rátérünk a négyes napi rendi pont taglalására. Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament volt elnökét, persze most teljesen más tulajdonságában van jelen, Baron Crespo-t, Enrique Baron Crespo-t üdvözölhetem, aki az ipari partnerség szerepe a spanyol elnökség digitális Európára vonatkozó stratégiájában című tanulmányáról fog beszélni. Az írásos dokumentumokat mind megkaptuk, ezzel le is zárhatom a bevezető előadásomat. Szeretettel üdvözöljük itt, örülünk, hogy itt van, és érdeklődéssel várjuk előadását. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Señorías, és... Eh, Tisztelt képviselők, nagyra becsült kollégák, hölgyeim és uraim! Először is meg kell köszönnöm a meghívást, így visszatérhettem arra a helyre, amely otthonom volt 23 éven keresztül. Először is szeretném azt elmondani, hogy ahogy bizonyára már tudják, úgy döntöttem, hogy nem indulok a 2009. júniusi választásokon. Jean Moni intézményben, vagy egyetemen, Toledóban tanszékvezető vagyok, illetve egy belga egy belga civil szervezetnek is dolgozom, és azt gondolom, hogy ez a jövő szempontjából nagyon érdekes lehet. Rossz államtitkár úrral egyeztettem, ő a felelős ennek a kérdésnek a spanyol elnökség részéről. Arra kért fel, államtitkár úr, hogy egy európai információs technológiával foglalkozó ipari munkacsoportot elnököljek, és el is fogadtam ezt a felkérést, hiszen nagyon érdekesnek tűnt. Nos, ezzel kapcsolatban komoly munka folyt. Én nem magam írtam egyébként ezt a könyvet, ami itt van, a, fogok a kezemre, tartok a kezemben, hanem csak koordináltam az ipar képviselőnek munkáját. Engem már régóta érdekel az információs és kommunikációs technológia fejlődése. Mielőtt Spanyolország az európai közösség tagjává vált, ebben a témában voltam szakminiszter a spanyol kormában, tehát kommunikációs kérdésekben. Spanyolországban, a madridi fő postán, egyébként én magam kezdtem el használni az első telefaxot Spanyolországban, tehát ott voltam, amikor a telefax, a telefax megjelent Spanyolországban. Ezt egyébként a, ezt a e, japánok fejlesztették ki, mert a japán karakterekkel elég nehéz volt a korábbi technológiát használni. És amikor ide kerültem az Európai Parlamentbe, akkor is próbáltam ezt a kérdést felkarolni, az információs technológiák használatában. Nos, a teremszolgák akkoriban elvitték, tehát kézbesítették kis borítékokban a képviselőknek a napi díjukat saját valutájukban. Nos, úgy, gond, úgy véltük aztán, hogy ezt a show műsort meg kéne szüntetni, mert ez nem túlságosan emeli dicsfénybe a parlamenti képviselőket. Utána eljutottunk az információs technológiával oda, hogy később ezeket a, ezeket a dolgokat máshogy intéztük el, és nem voltunk tanúi mindenféle jeleneteknek. Nos, bár fejlődött Európában az információs és, információs és kommunikációs technológia, de Japán és Dél-Korea még mindig vezető szereplők, illetve Indiában is a szoftverfejlesztésben komoly dolgokat értek el, Kína pedig hardwarefejlesztésben tört érre. A történelem egyébként komoly tanúságokat tartogat számunkra. A társadalmakban nagyon komoly, társadal, nagyon komoly szabadság, vágy érvényesül, és ennek nagyon szoros a kapcsolata az információs technológiákkal, és itt most utalok egyébként Oroszországra is. Nos, Európában itt haladtunk, nagyon fontos dolgokra került sor. A mobiltelefon fejlesztésben úttörők voltunk, és Nokia-val kapcsolatban egyébként korábban senki sem tudta elképzelni, hogy a Nokia nem japán termék, hanem finn. Nos, tehát vannak bizonyos vannak bizonyos eredményeink, és nagyon komoly európai cégeink is vannak, illetve hát konkrétan van egy nagyon komoly, másoknak is készítünk megrendeléseket, és a jövőben mindenképpen a jövőre nézve mindenképpen fontos azt jelezni, hogy a legsikeresebb műszaki végzős hallgatók gyakran nem Európában maradnak, hanem elmennek Kaliforniába. Ez jelzi egyébként azt, hogy Kaliforniában milyen az internet felhasználása hasznosítása. Nos, mi is ennek a jelentésnek a legfőbb érdeme? Miről is szól ez? Általában az ipari ágazat által elkészített anyagok egyfajta eredendő bűnnel rendelkeznek, tehát amikor négy vállal, vállalat vezető leül kávézni, annak általában mindig összeesküvés szaga van. Nos, itt nem erről van szó. Itt nem arról, nem, ez nem egy olyan jelentés, amely arra, aminek az lenne a fő célja, hogy az árak fölmenjenek, vagy nem ilyen dologokról van szó, nem arról, van, arról sincs szó, hogy a riválisokra le kéne csapni, nem az ipari vezetők a, a piac vezetők, a piacra újonnan betörők, a gyártók, az operátorok, a kereskedelmi forgalmazók közösen dolgozták ki ezt az anyagot, azzal a céllal, hogy Európa végre komolyan vegye digitális ágazatának jövőjét. Ebben az anyagban, ebben a jelentésben egyébként van egy összefoglaló, amelyet angolul, spanyolul, németül, franciául olvashatnak, egészen az anyag elején, és itt a legfőbb gondolatokat összefoglalva olvashatják. Itt érdekes dolgokat láthatunk, Például azt, hogy több mint 700 milliárd eurót állított elő ez az iparága a tavalyi év során, és ez akár meg is duplázható rövid időn belül. Ez egyik legfontosabb iparág az EU-ban. Jelenleg rendkívül nagy ö, számú ember foglalkoztat, körülbelül 6 milliót. Ez az iparág aktívan hozzájárul a széndiokszid kibocsátás lecsökkentéséhez. Hogyha a fizikai szállításra kevésbé van szükség, és ugye ez az informatik egyik legnagyobb előnye, akkor ez mindenképpen zöld, környezetvédő, környezetbarát ágazatnak számít. Nos, még három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrésztről A második Barrozó bizottságban felmerült az európai, a digitális Európa stratégiája, vagy témája, agendája, aztán a 2020-as stratégia is nagyon fontos téma, illetve a pénzügyi terv felővizsgálatára is sor kerül egy azon időben. Tehát párhuzamosan három meghatározó dolog történik most, és Felipe González is lényegesnek ítélte ezt a tényt, aki egyébként nagyban támogatta ennek a jelentésnek a létrejöttét. Két héttel ezelőtt itt Brüsszelben két think tank, think tank általi ülésre került sor, a legfontosabb tanácsadó cégek, szakértői cégek gyűltek össze. Egyébként én is jelen voltam ezen a konferencián vagy ülésen. Arról beszéltünk, hogy a jövő mit tartogathat. Nagyon fontos dolgokról besz- került sor például a gépjármű gyártás jövőjéről. Ezek fontos dolgok, a gyártás konszolidált iparág, de ezen az ülésen egész egyszerűen egy szó sem hangzott el a digitális Európa jövőjéről pedig. Nagyon fontos lenne ez. Jelzésértékűnek tartom azt, hogy most az Európai Parlamentnek ezen szakbizottsága foglalkozik ezzel a kérdéssel, és Del Castillo asszony jelentése is kiemelkedő ezen a területen. Aztán ebben a jelentésben azról is, arról is olvashatunk, hogy egyenlő feltételekre van szükség az összes piaci szereplőnek, illetve egy működőképes, valódi belső piacra. Ezzel kapcsolatban számos intézkedést vet fel ez a jelentés, hogyha gondolják, eh, akkor ezt el is olvashatják természetesen, de tudom, hogy a képviselő nagyon elfoglalt emberfajta, úgyhogy megpróbálom eh, összefoglalás területen ismertetni ezeket a nézeteket. Először is van egy dolog, amire már utaltam. Az ITC szerepe a gazdasági növekedésben. Es, stratégiai szerepről van szó jövők szempontjából, és az Európai Unió egyik legversenyképesebb ágazatáról van szó. Ugye általában az északi skandináv gazdaságok a legversenyképesek, és ezekben rendkívül nagy szerepet játszik az IKT. Tehát az egyre nehezebb nemzetközi gazdasági helyzetben csak úgy lehet Európa versenyképes, hogyha, hogyha ennek nagyobb szerepet tulajdonítunk. Aztán környezetvédelmi kérdések, kibocsátás, a kibocsátás le, lecsökkentése. Nos, ez ebből a szempontból is mindenképpen jó, jó lenne erre a lóra tenni, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentése, az energia megtakarítás fontossága, az informatika, mindezeket a kérdéseket segít megoldani. Nem csak háztartásainkban lehet lecsökkenteni az energiaigényt, hanem a közlekedésben, szállításban is az információs technológiák segítségével. Néhány fontos kihívást is említ a jelentés, vagy az anyag. A kreatív tartalmakkal kapcsolatban az ipar kifejti a véleményét itt, és ennek szerintem fontos politikai jelentősége van. az igazi határok nélküli és akadályok nélküli belső piac megteremtéséről van szó, ezt jelöli meg elsőként az ipar. Nagyon fontos dolog a szellemi tulajdonjogok védelme, illetve a copyright védelme, ugye ez a kettő nem ugyanaz, és az ipar szempontjából mind a kettő nagyon fontos. ha 27 nemzeti piac él Európában, akkor ezek nehezen megvalósítható dolgok. És azt se felejtsük el, hogy a belső piac léte a fogyasztókat is jobb helyzetbe helyezi. Az irodalmi, művészeti, tudományos kreativitásnak nagyon jót tesz a belső piac, és ne felejtsük el, hogy pontosan ezen emberek, akik ilyen típusú kreativitással rendelkeznek, nos, az ő kezükben van Európa jövője. Tehát ez kultúránk digitalizációjáról is szó van, de most nem ez a fő témánk, úgyhogy ennek részletében most nem mennék bele. Aztán a bizalom kérdéséről is szól ez a dokumentum. A felhasználók jogainak védelméről. Egyébként Badi asszony jelentését hallom, az előbb tárgyalták, ez is kapcsolódik az adatvédelem kérdésével, a magánszféra védelmével, ezek mind aktuális témák. És ezek mindenképpen pozitív dolgok, hiszen például az alapjogi kartának részét képezi a személyes adatok védelme. És ez ugye egy hatályos jogszabály. 77-ben, amikor a spanyol alkotmány született, én tagja voltam a spanyol parlamentnek, Nos, hát ez a kérdés történelmi okoknál fogva nem merült fel, tehát személyes adatok védelméről akkor nem volt szó, és nem volt része a spanyol alkotmánynak. Ez a jog azóta fontos szerepet kapott. Aztán a piachoz való hozzáférés, piacra jutás kérdése. Amikor a parlament IMKO bizottságának elnöke voltam, az előző ciklus első felében, akkor nagyon sokat tanultam. Illetve Inta a szakbizottságának elnöke a dohai forduló, trips, tárgyalások. Nos, ezek mind olyan témák, amelyek kapcsolódnak a szellemi tulajdonjoghoz, például, és ezek, ezek a kérdések nem egyszerűek, nagyon bonyolult érvrendszereket hallottunk, ismertem meg, és ez egy állandóan változó téma. Nos, Kína a legnagyobb kereskedelmi riválisunk, és mikor Kína belépett a WTO-ba, akkor ezzel gyakorlatilag megtette az első lépést a szellemi tulajdonjog elismerésére. Nem volt ez Kína részére könnyű lépés, de a piachoz való hozzájutási folyamatnak, tehát a piacra jutási folyamatnak ez fontos eleme volt. Aztán Következő fontos pont a bürokratikus akadályok csökkentése. A különböző adó nemek merülnek itt fel, amelyeket ennek az ágazatnak meg kell, figyel, meg kell fizetni. Ez egyfajta diszkriminációt jelent, hátrányos megkülönböztetést a belső piacon, és erre jobban oda kéne figyelni. Szerintem ez a jelentés, ez az anyag pontosan mutatja azt, hogy az iparág képviselői föl tudják helyesen tenni a legfontosabb kérdéseket, félre tudják tenni a köztük lévő különbségeket, amikor a közös jövőnkről van szó. Illetve a közféra kép, vezetői számára az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok kormányai számára föl tudják tenni a megfelelő kérdéseket, elgondolkodható módon tudnak fogalmazni és gondolkodni az ipar képviselői. Megfelelően össze tudják foglalni a lényeget. Azt gondolom egyébként, hogy ez a, ennek az anyagnak a vezérvonala megfelel az önök gondolkodásának is. Tehát rendkívül fontos az, hogy meglegyen a politikai akarat ezzel kapcsolatban, legyen egyfajta politikai vezérvonal. Ezen vezérvonalba tartozik például a széles sávú internet megléte, ennek, ennek a kérdésnek a kormányok nagyon nagy, tulajdonság, nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak Spanyolországban, Észtországban, más országokban, és egyébként erről olvashatunk a Del Castillo jelentésben is. Nos, nem arról van szó, hogy az iparág képviselői saját piacuk helyzetüket próbálnák meg be, betonosítani a nagy ö, információs folyosókon. Nem. Azt próbálják elérni, hogy az Európai Unió összes polgára, függetlenül attól, hogy a Romániában élnek, vagy a Kanári-szigeteken, hozzá férhessenek a széles sávú internet szolgáltatáshoz. Ez nagyon komoly kérdéseket vet fel, és természetesen ennek költségvetési vonzata is van. Spanyolországban ugye történelmileg a strukturális és kohéziós politika mindig fontos volt, tehát Spanyolországban sokszor a fizikai infrastruktúrák kaptak hangsúlyt, de talán most a szélessávú internet még jobban segíthet a kommunikáció megkönnyebbítésében. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon teremteni a külvilággal, kommunikálni tudjon. Ez ugyan nincs benne az alapvető jogok kartájában, de én ezt így látom. A spanyol elnökség prioritásai között egyébként kezeli ezt a kérdést ezzel kapcsolatban a szellemi tulajdonjog védelme, illetve a teljes körű belső piacban ennek a megvalósulása rendkívül fontos a spanyol elnökség számára. A francia forradalom óta gyakorlatilag egész Európában fokozatosan elismerték a szellemi tulajdonjogot, de ez jelenleg föl Másik dolog pedig a, a szerzői jog, a copyright kérdése. Ennek más hagyománya, történelme van, itt brit példából indulunk ki. No. no. Mindkét téma rendkívül fontos, mert nem, nem csupán a monopól helyzet megtöréséről van szó, hanem kezelni kell tudni ezt a kérdést piaci szempontból is. Az internet fejlődése nagyon komoly változásokat eszközölt ki a kiadóknál, illetve a lemez kiadó cégeknél, az gyakorlatilag az összes művészeti ágnál. a felhasználók és fogyasztók jogainak védelme is nagyon fontos téma. Ezzel kapcsolatban egy kartát javasol a bizottság, illetve az informatikai bűnözéssel, a kalóz kiadásokkal kapcsolatban is van egy ilyen tervezet. Ez egy rendkívül érdekes kérdés, hiszen gyakorlatilag a nemzetközi terrorizmus finanszírozásától kezdve akár a, a pornográfiáig ö, tart ez a hatalmas téma. Végezetül az audiovizuális és írott kommunikáció jövőjéről szeretnék beszélni. Nos, a kommunikációs csatornák természetesen jelen vannak az interneten, az audiovizuális és írott sajtó jelen van az interneten, és élnek szellemi tulajdonjogokkal. Nem csak az ITRE szakbizottság szempontjából fontos ez, és azt gondolom, hogy az ITRE-nek egyébként itt úttörő szerepe lesz, de mindenképpen gondolni kell erre is. Megköszönöm még egyszer a meghívást, és természetesen rendelkezésükre állunk a jövőben is. Azt gondolom, hogyha hogyha az Európai Unió információs technológiát fejlesztjük, akkor az egész Európai Unió jövőjét fejlesztjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, ahogy hallhatja az egész szakbizottság, köszöni önnek tapsával az előadását. Már is jelentkeznek a kollégák, akik tisztázó kérdéseket szeretnének feltenni. Madurál kollega. Ah, muchas gracias, presidente. Yo creo, quiero agradecer. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében szeretném Erika Baron Cresponnak megköszönni, hogy eh, ellátogatott ide. Az elnök úr említette, hogy Baron Crespo úr volt már parlamenti elnök, én pedig arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a frakciónk elnöke is volt. Megköszönöm, hogy koordinálta ennek az anyagnak a megszületését, a létrejöttét, hiszen az információs és kommunikációs technológiák jövője szívügyünk. Ez az anyag világosan kifejezi, hogy az IKT-nek milyen szerepe van, illetve hogy az IKT lehetővé teszi Európa számára, hogy a jövő kihívásaival szembenézem. Ha megfelelően alkalmazzuk az információs és kommunikációs technológiákat, akkor alacsonyabb szénfelhasználással működhetnek gazdaságaink, jobban működnek az európai szolgáltatások és közigazgatás. A 21. század Európában megnőhet a munkahely teremtés lehetősége, és Európa jobb pozícióba kerül a világpiacon. Ezért aztán az IKT által kínált összes lehetőséget megfelelően ki kell használni. Ez persze csak úgy lehetős, lehetséges, hogy az összes társadalmi és gazdasági szereplő, közigazgatási szereplő, illetve az ipar összefog abban, hogy ezt megtehessük. Azt gondolom, hogy a Baron Crespo úr által mutatott irány mindenképpen a jó irányt jelenti. Nagyon fontos az, hogy az IKT iparág saját hangján szólal fel, elmondja a véleményét, egységesen szólal fel, és félreteszi a megosztottságokat. A Telekom csomagot nemrégében tárgyaltuk, ez sajnálatos módon konfrontációkra adott alkalmat, a monopól helyzetet, monopól helyzetek jövője került változott meg, a fogyasztók, az operátorok, a piaci részesedéssel bírók ütköztek össze. Pilar del Castillo jelentés digitális agenda témájában is kapcsolódik. Egyébként ehhez a problémához, vagy ehhez a kérdéshez, erről majd holnap fogunk szavazni. Remélem, hogy az Európai Unió intézményei, különös tekintettel az Európai Parlament méltóan viseli majd az ezzel kapcsolatos kihívásokat. Remélem, hogy sikeresek leszünk ezen kihívások gyűrésében, és azt is remélem, hogy nem megosztottak leszünk, hanem egységesek. Első kérdésem is erre vonatkozik. Ön szerint az Európai Uniós, Uniós intézmények hogyan segíthetik elő a piaci szereplők együttműködését? Másik kérdésem is lenne, ez az egységes belső piacról szól. Jelenleg az internetes kereskedelmi tranzakcióknak csak 7%-a határon átnyúló. Vajon hogyan lehet ezt az arányt javítani? Hogyan lehetne megvalósítani az igazi határok nélküli belső piacot? Ennyit szeretném ezt szeretném mondani, egyébként nagyon örülök annak, hogy ellátogat ide Baron Crespo, és ez a ház továbbra is az ön otthona. Herzlichen Dank, Frau. Köszönöm szépen, Del Castillo asszony. Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen. Én nem szeretnék kérdést feltenni, de néhány észrevétellel azért élnék. Először is gratulálnék Baron Crespo úrnak, nagyon örülök annak, hogy létrejött ez a mű, és nagyon örülök annak is, hogy ellátogatott ide. Baron Crespo úr nagyon érzékenyen fordul ehhez a kérdéshez, a digitális forradalom kérdéséhez, és az összes olyan témához, ami kapcsolódik ezen forradalomhoz. Véleményem szerint Európa a digitális forradalmon keresztül használhatják ki legjobban lehetőségeit, a gazdasági növekedést így érheti el a legjobb, legjobban, illetve um, az életminőség javulásának is a digitális forradalom a kulcsa. Az IKT ágazat mindenképpen vezető szerepet fog játszani. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönetet mondok a spanyol elnökségnek, mely rendkívül aktívan támogatta ennek az anyagnak a megszületését. Az intézmények és a ágazatok között, iparágak között azt gondolom, hogy világos szinergia figyelhető meg, próbálnak egységesen föllépni, azt próbálják elérni, hogy Európa maximálisan ki tudja használni a digitális korszakban rejlő lehetőségeket. Riera Mider Madurella asszonyhoz hasonlóan én is utalnék a Telekom csomagra. Sürgősen rendet kell teremteni Telekom téren, hogy valóban megszülessen a jól működő digitális belső piac, hogy valóban versenyképesek legyünk, meg tudjuk állni a helyünket az új digitális korszakban, hogy megszülessenek a fogyasztókat védő és a szerzőket védő jogok, ezeket megfelelően tudjuk védeni, De a problémák általában akkor merülnek fel, amikor papírra vetődnek a jogszabályok, hiszen akkor fejezik ki magukat a különböző piaci szereplők, a különböző ipari érdekek, akkor kerülnek felszínre. Azt hiszem, hogy a parlamentnek úttörő szerepe van és volt abban, és itt most nem szerénykedem, hogy meg abban, hogy félretéve a nézetkülönbségeket, a különböző érdekeket, még próbáljunk egységesen föllépni, mi is, és az ipar képviselői is. Mint említettem, az egyik jelentésről holnap fogunk szavazni, aztán április végén a bizottság egy másik irányelvet fog benyom, be, mutatni, aztán Granadában a spanyol elnökség egy újabb témában fog lépni, de mind a digitális agendáról szól, mind az ipar jövőjéről. Különböző szintű jogszabályok, szabványok, rendeletek születnek, de ettől ne ijedjünk meg. A lényeg az, Baron Crespo úr jelentésében, hogy, illetve bemutatójában, hogy nagyon fontos szinergiák figyelhetők meg, mindenki közösen képzeli el jövőnket, a különböző politikai fórumok, illetve a magánszféra is eltökélt, folytatni akarjuk Európa meglévő lendületét ebben a kérdésben, hiszen Európa megpróbálja magáénak vallani a digitális fejlődést, és remélem ez a lendület folytatódik majd, ugyanúgy, ahogy mi is folytatjuk az ezzel kapcsolatos munkát, ahogy holnap szavazás következik meg. Gratulálok még egyszer Baron Crespo úrnak, hiszen nagyon világosan kifejezi ez a jelentés, vagy ez az anyag azt, hogy mire van szükség, és nagyon jól orientált meglátásokat olvashattam ebben az anyagban. Köszönöm tehát. Ich auch, Frau Kollegin Cavallio. Köszönöm szépen, Cavallio asszony. Thank you very much, President. I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni ezt a, az előadást és ezt a nagyon érdekes jelentést, amely kihangsúlyozza az energiahatékonyság fontosságát és a széndiokszid csökkentés céljának jelentőségét. Ugyanakkor az egyik nagy kihívás, melyel a jövőben szemben állunk, az összes természeti erőforrással való hatékony gazdálkodásban rejlik, ide tartoznak az ásványi anyagok és a víz is. Az EU 2020-as stratégiája nem csak az energiahatékonyságra koncentrál ilyen módon, hanem a természetes erőforrásokkal is e, természeti forrásokkal való hatékony gazdálkodásra. Nos, az információs és kommunikációs technológia, tehát az IKT nagyon fontos szerepet játszik a természeti erőforrásokkal való takarékos, hatékony bánásmódban, hiszen ezekben rejlik Európa jövőjének egyik kihívása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Odi úr. Gracias, señor presidente. Una primera... Köszönöm szépen elősz, elnök úr, és először is meg szeretném köszönni, hogy eh, itt eh, az ön eh, otthonában, régi otthonában ismét megjelenik a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban, melynek ön volt a vezetője, hosszú időig dolgoztunk együtt. Most pedig anyanyelvemen fordít, folytatnám gondolataimat. Tisztelte Baron Crespo elnök úr! Szeretném, hogyha a digitális szakadékról beszélnénk, hiszen azt állapítjuk meg, hogy az európai kontinensen ez a digitális szakadék kialakult, és ez igazából nem teszi lehetővé az egyenlő esélyeket az állampolgárok számára a gazdasági szociális versenyben. Nem gondolja azt, uram, hogy elérkezett az időpont arra, hogy legyen egy nagy európai befektetési beruházási program több területen, lehet az energia, lehet a területfejlesztés, de itt az új technológiákról van szó, annak érdekében kellene így eljárni, hogy legyen meg a tartalom, legyen meg a teljesítmény. Nem tudom, hogy nem lenne szükség egy olyan befektetési programra, amely segítségével minden állampolgárára számára lehetne a hozzáférés biztosítani a numerikus infrastruktúrához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Thompson asszony, az utolsó kérdése, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt van a mai a körünkben, és meg szeretném köszönni, hogy felszólalt ismét körünkben. Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy az IKT, az információs és kommunikációs technológia Európa versenyképességében nagyon fontos szerepet játszik. Igaz ez a DSL hálózatokra is, mindenkinek hozzáférést kell biztosítani a DSL hálózatokhoz. Jelenleg megállapíthatjuk, hogy egyre inkább gazdasági visszaesés eh, sanyargatja a perifér régiókat Európában, többek között azért, mert az emberek nem férnek hozzá DSL hálózatokhoz. Ezért elköltöznek. És egyre nehezebb ide új lakókat csábítani, éppen ezért tehát a perem régiók számára a DSL-lel való ellátottság nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférjen, nem csak az elektronikus kormányzás, az elektronikus egészségügy kérdésében nagyon fontos a hozzáférés, hanem az oktatás területén is a diákok, a tanárok egyre inkább használják az internetet, mi több vélhetőleg gyakrabban használják, mint amennyire iskolába járnak. De az internetnek nem csak technikai oldala van, nem csak technikai forrásokkal gazdálkodunk itt, hanem az emberi forrásokkal is. Azt láthatjuk, hogy az európai lakosságnak egy nagy része még mindig nem fér hozzá az internethez. Nálam otthon, Dániában mindenhol van internet, de ennek ellenére a dánok 20%-a még mindig nem ismeri ki magát az internet berkeiben. Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas probléma, ez a demokrácia hiányának problémája is. Itt a gazdasági válság, sokan munkanélkülivé váltak, és Dániában, Dániában azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb munkanélkülivé váló ember nem tud bánni az internettel, nem ismeri ki magát az IKT-vel. És 25 diákból, tanulóból négynek otthon még mindig nincsen internetje, és ezek egész egyszerűen lemaradnak már ma. Biztosítani kell tehát, hogy mindenki hozzáférjen az internethez, mindenkinek rendelkezésére álljon a DSL kapcsolat. Máskülönben súlyos és hatalmas problémákkal állunk szemben, a digitális szakadék csak nőni fog. Köszönöm szépen. Baron Crespo, kérem, hogy adjon néhány választ. Sí, en primer lugar, eh, a, Teresa Riera. Eh, Teresa Riera asszony az intézmények együttműködésével kapcsolatban tett fel kérdés. Szerintem ez az intézmények felelőssége, hogy ez megtörténjen. Ugye a sávú internet hozzáférés az alapja a ö, digitális fejlődésnek, hogyha ez állampolgári vagy európai polgári jog lesz, hogy széles távú hozzáférés megtörténjen, akkor ez mindenképpen előrelépés. Hogyha meg tudjuk határozni, hogy a jövőbeni versenyképességünknek mely iparágak jelentik majd az alapját, és a digitális Európa ide esik, akkor nyilván más szintre helyeződik eh, ennek a szerepet. Tehát stratégiailag sokkal fontosabb lesz a digitális Európa. Aztán a kereskedelmi tranzakciók eh, esetében, ugye csak 7%-a ezeknek a tranzakciók eh, határon átnyúló. Nos, itt differenciálni kell. Vegyük azokat a vállalkozásokat, amelyeknek nagy a piaci részesítése, Orange, Vodafone, Telefonika, tehát a nagy operátorok, szolgáltatók próbálják azt elérni, hogy az összes európai tagállama jelen legyenek. Tehát nem nemzeti piacokon próbálnak, vagy nem egyetlen nemzeti piacon elérre lépni, hanem lehető legtöbb helyen. Természetesen nagyon fontos, azok, hogy, nagyon fontos az, hogy ezek a határok a, határos, a hátrányos megkülönböztetésen megszűnjön. Aztán szellemi tulajdonjog, nagyon kényes kérdés ez. Ebben a témában ö, nincsen európai jogszabály, mint ahogy például az alapítványok kérdésében sincsen európai jogszabály. Talán nem jött még el a Lisszaboni szerződés reformjának ideje, de hogyha a szellemi tulajdonjogot elismerik majd az alapjogi karta hatályba lépésével, akkor ennek következményei lesznek. A szellemi tulajdonjog nem olyan tulajdonjog, mint a fizikai javakhoz kapcsolódó tulajdonjog, hanem a kreativitást védi ennek egyfajta fejlődést kell bejárnia ennek a típusú tulajdonjognak. A Dali alapítvány egyébként a legnagyobb Dali múzeum, és ez a ez az egyik leg, ez az, ennek az alapítványnak az anyaga tartozik a leginkább hamisítottak, hamisítottak közé Európában. Nos, ez az alapítvány hihetetlen összegeket fordít arra, hogy Dali imidzsét próbálja védeni a szellemi tulajdonjog véd, védelmén keresztül. Létrejött ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly hálózat, aminek számos szereplője van, magánszférában is, az üzleti szférában is. De ilyen típusú fejlődésre lenne szükség, ezt a jogi bizottságban is el fogom majd mondani, illetve a kulturális bizottságban is, tehát önöknél is. Megköszönöm Del Castillo asszony kedves szavait. Szerintem ennek, az, ennek a jelentésnek az lenne a legnagyobb értelme, hogy, vagy érdeme, hogy ez egyfajta felhívás ez a ipar képviselői felé, illetve a társadalom felé. Egy másik kérdésre reagálván az egyéb források kezelése kapcsolatban. Nézzük meg például azt, hogy a vízgazdálkodás hogy néz ki, nem csak Spanyolországban, hanem a földközi tenger egyéb részein, vagy Európa egyéb részein. Nagyon fontos a víz megtakarítást célzó technológiák használata, vagy az energia megtakarítást célzó technológiák használata. Ugyanígy az IKT technológia, technológiák használata nem a megtakarítás szempontjából fontos, hanem a létező források hatékonyságának növelése szempontjából. És az IKT technológiák mindenképpen környezetbarátabb, vagy környezetkímélőbb Európát tesznek lehetéve? Odi. Kedves Odi barátomnak mondom, igazán van digitális szakadék, nem csak területi szinten, hanem korosztályonként is van egy ilyen szakadék. Én ezt a kérdést már felvetettem korábban, amikor minden állampolgár jogáról beszéltünk, mármint olyan jogáról, hogy hozzáférhessen az internethez, az internethez való hozzáférés jogáról. E, nyilvánvaló volt, hogyha elismerjük ezt a jogot, akkor koherensnek kell lennünk, tehát garantálni kell a jog gyakorlását, tehát a megfelelő, szükséges beruházásokat végre kell hajtani. Jelenleg a magánszektor ruház be e, az internet infrastruktúrába, tehát ugye beszélünk az internet autópályákról. Például, ha megnézzük, hogy mit csinálnak Japán vagy Koreában, ott az állam az, amely nagyon aktív az ilyen beruházások területén. Tehát nyilvánvaló, hogy a nemzeti költségvetésből kell táplálkozni. A kérdés, amit felvetek, az az, azért, hogy elismerjük ezt a jogot, kohenesnek kellünk. Azt gondolom, hogyha a következő, a következő pénzügyi tervre gondol- gondolunk, akkor nyilvánvaló, hogyha a kohéziós politikáról beszélünk, a regionális szociális politikáról, szerintem nem csupán a fizikai beruházásokról kell beszélni, nem csak az utakról, autópályákról, a vasútvonalakról, a repületerekről, hanem beszélni kell az ilyen jellegű beruházásról. Nagyon sok utat meg tudunk spórolni, ha interneten keresztül tudjuk a kapcsolatot fenntartani. Gondoljanak csak bele és ha úgy tetszik, az emberek választhatnak, hogy hol akarnak élni. Én ezt megtapasztaltam. 150 kilométerre Madridtól, az alapítványommal ezt a tapasztalatot megéltem, van egy olyan városka, ahol néhány hónap múlva megérkezik a TGV, akik ott akarnak dolgozni, vagy vidéken, a hegyek között, de jelenleg van egy wifi összekötetés, tehát azt mondják, annak érdekében, hogy az én üzememet feleszteni tudjam, wifi kapcsolatra van szükségem, tehát vezeték nélküli kapcsolatra, optikai kapcsolatra. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést fel kell tenni az európai szinten is. Az ipar nem dönthet egyedül. Az ipar természetesen, amikor döntéseket hoz, ez egy nagy vita a az alternatív és az úgy, konszolidált üzemeltetők vagy cégek között. Felelősségről van szó, szerintem nem hiszem, hogy a költségvetés szempontjából a legmegfelelőbb alkalmat és időpontot választanánk, ha ma indítanánk vitát erről, de azt hiszem a képzelőről még fontosabb. És uh, Thomson asszonynak szeretném a következőket elmondani, és ezt összekötöm Odi úr úrnak intézett válaszommal, ami a különböző generációkat illeti. Nos, nagyon fontos, mindig félünk, hogy hatékonyan el tudjuk juttatni üzenetünket a polgárok felé. Az emberek általában ugye nem szoktak elmenni szavazni, nem érdekli őket a dolog. Így aztán gyermekeink, unokáink több mint felének kultúrája az interneten keresztül jut el hozzájuk, nem csak a Facebookon keresztül, de olyan hálózatokon keresztül, amelyeket általában az észak-amerikaiak kezelnek, Google, stb. Még a tévét is az interneten keresztül nézik. Akkor talán nekünk is erőfeszítéseket kéne tennünk, hogy használjuk ezeket a technológiákat. Ehhez pedig aktív szakpolitikai fellépésre van szükség. Aztán digitális szakadék. Mindig arról beszélünk, hogy jobban kell használni, vagy többet az információs és kommunikációs technológiákat. Ugyanakkor jelenleg az európai lakosság 20-30%-ának van normális hozzáférése az internethez, és ez tovább súlyosbítja a helyzetet, tovább növeli a különbségeket, társadalmi különbségeket. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy mondjuk a kisebb falvakban, a önkormányzaton, vagy a faluházán kis terminálokat hozunk létre, amelyet bárkit használni. lehetni. Amikor én 50 éves voltam, akkor teljes informatikai analfabéta voltam, aztán az Európai Parlamentben kurzusokon vettünk részt, és természetesen most már ö, bevált szokásobbá vált, hogy e-maileket írok, tehát ö, használom az informatikát. de meg kell adni a Kádiszi hegyek egyik falvában élő nagymamának is a lehetőséget, hogy a Hollandiában dolgozó unokájával interneten keresztül kommunikáljon. És a, igenis, a nagymamák is képesek arra, hogy használják az internetet. Talán ebben segíthet minket az iparág, de mindenképpen politikai döntéseket kell először meghozni. A kormányok, a parlamentek és az európai ö, intézmények felelőssége is ez. Ami most történik, az mindenképpen úttörő szerepet jelent. Figyeljünk erre oda. Azt gondolom, hogy ez a, ez a jelentés esetleg az önök munkáját is segítheti a jövőben. Fontos kérdéseket vett fel. Köszönöm szépen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, die Information und auch für... Köszönöm szépen ezt a fontos eszmecserét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és várjuk szeretettel legközelebb is. Köszönjük. Hölgyeim és uraim, egyetértésükkel a következő napirendi pont vitáját nyitom meg, az ötös napirendi pontot vitáját elhalasztottuk, és ezért a 12-es napirendi pontról nyitunk vitát Unió a mediterrán térségért. Cavéla asszony a jelentéstevő, itt is van körünkben, tehát már is megadom neki a szót, a többieket pedig kérem, hogy figyelemmel kísérjék Cavéla asszony előadását parancsoljon. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen. Nos, nézzük meg az ajánlásokat, amelyeket kidolgoztam az Mediterrán Unióval kapcsolatban. Elég rövidek és tömörek, és remélem, hogy ezek az ajánlások mindent tartalmaznak, amit tartalmazniuk kell. Technikai okokból kifolyólag megkértek bennünket, hogy rövid ajánlásokat dolgozzunk ki, és ezeket bemutassuk. Hmm, de úgy gondoltam, hogy annak érdekében, hogy világosabb legyen a kérdés, a kollégáknak egy kicsit részletesebb ajánláscsomagot küldtem el. Tehát az eredetihez képest egy kicsit részletesebb ajánlás sort találnak. Az ITRE, tehát a mi szabizottságunk véleményét tükrözve. A kis szöveg, amelyet megkaptak, ezek az úgy kodifikált ajánlásaink. Van egy kis bevezető, amely felsorolja a különböző ide vonatkozó kezdeményezéseket, amelyek az Euró-Mediterrán Unióval kapcsolatosak. E, ebben a kezdeményezésben több akciót lehet majd elképzelni. Nagyon fontos, hogy megfelelő politikai kezdeményezéseket fogadatosítsunk, amelyekre hivatkozhatunk majd, annak érdekében, hogy a cselekvési programot ki tudjuk dolgozni és végre tudjuk hajtani. Ez volt a bevezető tehát. Aztán következik az a rész, amely az infrastruktúrával és az ellátással foglalkozik, az energiaellátással, ez is nagyon rövid és tömör, itt gyakorlatilag arról beszélek, hogy szükség van arra, hogy kiszélesítsük és fenntartsuk, karbantartsuk az energiaellátási hálózatokat. Itt a földgázról van szó, és a kőolajról. Kiemelem annak a fontosságát is, illetve a tehát nagyon fontos a napenergia ebben a földközi-tengeri, a mediterrán régióban, nagyon fontos és létezik is a napenergia, ez pedig a négyes ponthoz vezet el bennünket, ez a kérdés, amelyben a megújuló energiákról beszélünk, és azt kérjük, hogy állítsunk fel egy olyan szabályozási keretet, amely segítségével a különböző vállalkozások akcióit lehessen kezelni, irányítani ebben a régióban. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, a gazdasági együttműködés a legfontosabb ele- eleme ennek az uniónak, amely reális módon ö, tudná egyfajta egységes mediterrán piac létrehozását előkészíteni. Természetesen az Európai Unió gyámsága alá helyezett ö, egységes piacról lenne szó. Esetleg nem csak a politikai kérdésekkel foglalkozunk, foglalkozzunk, hanem az együttműködés jövőjéről, az euró mediterrán együttműködés jövőjéről. És éppen ezért, elnök úr, néhány ajánlatot fogalmaztam még meg, ezt is megkaptam, kedves kollégák, amit említettem már a kibővített ajánlásokat, és mint említettem, ezen ajánlások egy része módosítóként kerül majd be a végleges jelentés szövegbe. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, vannak bizonyos elemek ezekben az ajánlásokban, amelyek nem szerepelnek a jelentésben magában, tehát a kiegészítő bekezdések, amelyeket eljutattam önökhöz ezen a kis papíron, ezek az ajánlások meghatározó fontosságúak az euró-mediterrán együttműködés szempontjából. Tehát beszélünk az energiáról, több ajánlás, konkrét ajánlás található itt a napenergia és szélenergiával kapcsolatban vannak ajánlások, amelyek az üzleti szférára vonatkoznak. Zárásképpen azt mondanám, elnök úr, hogy ez a jelentés nagyon rövid és tömör, és azt szeretném, hogyha a kollégák figyelembe vennék ezt a függeléket, amelyben az ajánlások szerepelnek, Másodszorban azt szeretném, hogyha a tisztelt kollégák figyelembe vennék azt, hogy a bekezdések bizonyos, be, bizonyos bekezdések, amelyeket utólag juttattam el önökhöz, módosítók formájában kerülnek az eredeti szöveghez. Függeléként köszönöm szépen. Kolléga, köszönöm szépen. Staffelform erstens vorgetragen und auch niedergeschrieben haben. Köszönöm szépen, hogy ennyire rövid és tömör volt. Nagyon szépen köszönöm. Ugye volt egy kis időbeli problémánk, és ön nagyon sokat segített ezzel, hogy így járt el. Van esetleg a többi frakció részéről kolléga, aki szót kérne ezzel kapcsolatban? Van esetleg kiegészítő kérdés, megjegyzés? Komi asszony. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentős tevő vagyok Már korábban is elmondtam a jelentéstevőnek, hogy nagyon fontos lenne konkrét intézkedésekkel haladni, hiszen a földközi tenger vidéke gazdasági nehézségekkel is rendelkezik, és jó lenne, ezt a, jó lenne a gazdasági befektetéseket valahogyan incentiválni, ösztönözni. Aztán ami a kereskedelmi forgalmat illeti, illetve a földközi tenger területén nagy számban megtalálható természeti erőforrásokkal voltatott erőforrásokat. Nos, nagyon fontos lenne, hogy ez hatékonyabb legyen. Ezzel kapcsolatban létezik már egy európai alap. Mindezt mindenképpen támogatni kéne. A regionális és helyi ö, fórumokon ezt a kérdést jobban kéne koordinálni. Aztán infrastruktúrák energetikai és napenergia, szélenergia kérdése nagyon fontos lenne, hogy ezeket is fejlesztjük, de ne felejtsünk, ne feledkezzünk el az információs technológiákról, technológiákról sem. Jó lenne tehát öm, elérni azt, hogy ezen a területen és a belső piac más területén is sokkal, egészsége, ö, sokkal egységesebb legyen. A kereskedelmi gyakorlatok fejleszt, fejlődésére nagy szükség van, ezzel kapcsolatban módosításokat fogok majd beterjeszteni, tehát a kereskedelemre kéne hangsúlyt fektetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy bárki jelentkezne, de látom. Észrevettem, hogy a kollega úr jelentkezett. Tessék, parancsoljon, kollega úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy hiszem, hogy ez a kezdeményezés nagyon fontos, ezt támogatni kell. A földközi tengeri térség hatalmas lehetőséggel rendelkezik, eh, fejlesztési, együttműködési lehetőséggel az európai és az afrikai társadalom közelebb hozható egymással a kereskedelmi kapcsolatok és más kapcsolatok segítségével. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy a földközi tengeri térség európai része részén más-más fejlődési fokon állnak az országok, figyelembe véve a technológiát, az infrastruktúrát. Olaszország, Franciaország, de egy-két balkáni ország, Olaszország és Franciaország fejlett, a balkáni országok kevésbé fejlettek, egy közös fejlesztési politika jelentősen hozzájárulhatna a régió fejlesztéséhez. Nagyon jól végig gondolt kezdeményezésről van tehát szó, és nagyon fontos, hogy az itt javasolt lépéseket széles körben támogassuk, és tettek kövessék a szép szavakat. Köszönöm szépen! Valóban most már, valóban senki nem kér szót. Cavalla asszony, szeretne még valamit hozzátenni? Megadjam önnek még egyszer a szót? Igen? Nem. Akkor köszönöm szépen. Kedves kollégák, a módosítók határidője 23-a 12 óra, március 23-12 óra, és szeretnék arra utalni, hogy újra abban állapodtunk meg, hogy ezeket a módosítókat angolul tessenek megfogalmazni. Egyszerű az oka ennek a kérésnek, az illetékes szakbizottság határidejét figyelembe venni, csak úgy tudjuk, hogyha angolul fogalmazok egy módosítókat. A kolléganő ugye már angol nyelven mutatta be ajánlásait, tehát nagyon szépen kérem önöket, hogy angolul adják le március 23-án délben módosításaikat. Nagyon szépen köszönöm. És ezt a napi rendi pontot tehát kipipálhatjuk. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, a hatosra az új energiaügyi főigazgatóság igazgatójával fogunk beszélgetni, Filip Ló úrral, aki bármikor megérkezhet itt fönt az elnöki pulpitusnál. Bedanke mich, dass Sie da Sie sprechen auch noch Deutsch. Das wird ja immer sympathischer. <laughs> Ja, aber nicht, dass mal so gut. Hello, ähm, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie... Üdvözlöm Önöket, örülök, hogy nem sokkal azután, hogy elfoglalta új hivatalát, eljött hozzánk, és üdvözlöm a munkatársát is, örülök annak, hogy beszélhetünk önnel. Szeretném elmondani Persze nem nagyon nagy segítség az, hogy hát akik itt vannak, hát azoknak hiába mondom, sajnálom, hogy ilyen kevesen vannak itt, ugye a jelenlévők mindig kivételt képeznek. Szeretném a jegyzőkönyvben ezt szerepeltetni, szerintem nagyon kellemetlen, nem mondom ezt úgy, ahogy van, hogyha az új főigazgató úr eljön, egy központi témát tárgyal meg, ami számunkra nagyon fontos, ilyen kevesen vannak jelen. Ez egy ajánlat volt az ön részéről, először is bemutatkozik, utána pedig néhány szót szólna a az aktuális témákról. Szerintem ez egy nagyon-nagyon kedves gesztus az ön részéről, és örülök annak is. Remélem, hogy azok a kollégák, akik itt vannak, intenzíven kihasználják ezt az alkalmat, ha úgy tetszik, start előnyünk van, kérem szépen, ne hagyjuk, hogy kedvünket szegjék, az öné a szó, uram. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a meghívást, hogy az új partnerséget a önök bizottsága és az én személyem között, aki az új energiaügyi főigazgatóság igazgatója, főigazgatója. Sok minden történt van a bizottságban, a korábbi összetételében is, annak érdekében, hogy megerősítsék az energiaügyi politikát, és az előző főigazgató, a Didi Tren igazgatóját és a PBAX korábbi energiaügyi biztos is szeretném kiemelni. Günther Oettingen német biztos úr képviseli az energiaügyeket ugye most, és én jó magam szeretném felajánlani az igenis szoros, erős együttműködést önök és köztünk. Nagyon fontos portfóliókat kell megnyitnunk európai szinten, az energiaügy területén, annak érdekében, hogy garantáljuk ezt, hogy Európának biztonságos, megbízható, tiszta, zöld és erőforrás hatékony energiája legyen, elfogadható és versenyképes áron. Igyekeztem összefoglalni egy mondatban mondandómat, annak lényegét, és remélem, hogy nem lepődnek meg, ha ezt a mondatot többször hallják majd a következő három-négy évben. Nyilván látták, találkoztak Öttinger biztos úrral a meghallgatáson, ott is már elkötelezte magát néhány jövőbeli fejleménye kapcsolatban, én csak röviden szeretném itt most az elején felvázolni alapvető gondolatainkat a 2010-es és a következő évek munka tervével kapcsolatban, munkaprogramjáról szeretnék szólni, és szeretnék arról szólni, hogy jelenleg hogyan is néz ki a struktúra, hogy is néz ki a főigazgatóságunk elnök úr, mert nagyon sok kétoldalú kapcsolatot vettünk fel a bizottság képviselőivel, és remélem, hogy a kapcsolatokat tovább tudjuk ápolni, bár úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk az egész bizottsághoz is, és hogy meghallgassuk a különböző véleményeket, amikor erre szükség van. Nyilvánvalóan egyetemen elmondhatjuk, hogy az új biztos egy nyilatkozattal kezdte úgymond pályafutását, arról szólt, hogy hogy kell Európa, hogyan kell kinézen Európa 2020-ban energiaügyi szempontból, és ugye visszatértünk az intelligens, zöld, forrás hatékony, inkluzív gazdaság gondolatához és társadalmához. Nagyon sokat kell tennünk az energia oldalon, annak érdekében, hogy elérjük ezt. Most egy energiaügyi munkaprogramot dolgozunk ki, Günther Oettinger stratégiát mondana inkább, mert inkább stratégia nem csak intézkedések sora, Konkrét és gyakorlati elemeket fog tartalmazni ez a program. Azon intézkedésekről szól, amelyeket meg akarunk tenni, amely beilleszkedik az Európa 2020-as stratégiába, garantálni kell egy jól működő egységes energiapiacot, és természetesen a következő tíz év perspektívájában az a cél, hogy elérjük a 2020-as célokat, amelyeket a klímaváltozási programban, csomagban meghatároztunk. A teljesen kidolgozott energiacsomagot 2011-ben kívánjuk elindítani. Talán kérdezhetik azt is, hogy miért nem vezettük már be idén ezt a programot. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy először is ki kell kérnünk az önök véleményét, illetve nyilvánvalóan a tagállamok illetékeseinek véleményét és minden érintett véleményét is. Éppen ezért ezt az új folyamatot úgy szeretnénk elindítani, hogy egy ilyen időközi jelentést készítenénk először, amely a májusi energiaügyi tanácsra készülne el, és ezen dokumentum segítségével méreható vizsgálódást tennénk lehetővé minden érintett számára, mielőtt 2011 elején a bizottság elfogadná a végleges programot. Ez a szakbizottság nagyon fontos szerepet fog játszani ezen dokumentum megtárgyalása során. Ahogy a biztos úr a meghallgatáson is világossá tette, nem célja hosszú listák készítése, nem kíván hosszú listát készíteni, nem, nem kíván sok új jogalkotási indítványal előállni, hanem arról van szó, hogy a már meglévő jogszabályokat, keretjogszabályokat szeretné működőképessé tenni. Tehát ez igazából nem csak a harmadik, hanem a második belső piaci csomagot is igazán működőképessé kell tenni. Itt ugye megfelelő kódexeket kell létrehozni a hálózatok között. Nagyon fontos, hogy a piacaink mindenféle szempontból összekapcsolódjanak. Nem csak a fogyasztókat kell ellátni legjobb forrásból táplálkozó energiával, hanem az ellátás biztonságát is garantálni kell. Mint tudják, a Progressben illetve tudják, hogy beszélünk a gáz ellátás biztonságáról, egy jogszabályról van szó, amit önök is alaposan megvizsgálnak, majd és most már. Nem csak arról van szó, hogy szeretnénk tökéletessé tenni és végleges formába önteni a belső piacot. A CO2, a széndiokszidmentes mentes gazdaság is nagyon fontos. Ez az úgynevezett szén mentesítési vagy dekarbonizációs program. A bizottságon belül az én főigazgatóságom igazgatóságom az illetékes hatóság. 2050-ig kell gondolkoznunk, hogy hogyan érhetjük el ezt a széndiokszidmentes energia alapján működő gazdaságot. Ide tartozik persze a közlekedés is. Nyilvánvaló, ezek a távlati célok meghatározzák az energiaoldaltést. Jobb infrastruktúra garantálása. Ön már említette, elnök úr, méghozzá a Mediterrán Unió kapcsán, és persze meg kell néznünk azokat a potenciális lehetőségeket is, az Északi-tenger, a Balti-tenger, a Mediterrán térség potenciális lehetőségeit, és hogyan lehet a főbb kapcsolatokat kialakítani a kelet és délkelet felé, a déli koridor, a déli folyosó kapcsán. Idén, valamivel később, majd a következő hónapokban dolgozunk ugye a cselekvési terven, amely a következő 5-10 évet öleli majd át. Ugye tudják azt is, hogy egy energia infrastruktúra csomagot is be fogunk mutatni, amely megnézi, hogy milyen beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy integráltabb grideket hozzunk létre, és garantáljuk az ellátást, és hogy garantáljuk a megújuló energiák beépíthetőségét a jelenlegi energiaellátási rendszerbe. Talán tudják, hogy nagy kihívás jelent a finanszírozás. Nem csak arról van szó, hogy milyen szinten kell finanszírozni, és hogy mi a magán és mi a közszféra részesedési aránya, hanem alapvető gazdasági helyzetünk problémákat vet fel, nagy nyomás nehezedik ezáltal a piacokra, és éppen ezért nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az érintettek, az érintett szolgáltatók a jelenlegi helyzet miatt. Nagyon nehezen tudnak megfelelni az elvárásainknak, de minden szintet szeretnénk bevonni ennek a programnak a kidolgozásába. Szeretném megemlíteni az energiahatékonyság kulcsfontosságú szerepét Ugye megígértük, a biztos úr megígérte, hogy áttekinti a meglévő energiahatékonysági cselekvési terveket, tekintettel arra, hogy mielőbb a felülvizsgálatot követően egy új energiacselekvési tervvel álljon elő. Jelenleg még nem döntöttük el az időzítést, lehet, hogy jó lenne, lehet, hogy egy csomagba kellene csomagolni a két témát. Nem lenne jó a politikai stratégiai jelentőségét úgymond alábecsülni ennek a programnak, és nem lenne jó kicsit felhigítani, hanem inkább a felővizsgálat és az új program együtt kerülne előterjesztésre ebben az első fél évben. Az új energiaügyi csomagról majd a jövő év legelén legkésőbb szeretnénk dönteni. Kiemeltem már, hogy mennyire fontos a meglévő jogszabályok végrehajtása, és szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy lezárjuk a gazdasági mentőcsomag programot az energiaterén, gazdaság élénkítő programot pontosabban. Vannak pénzügyi források, amelyeket a kiemelt területekre fordítanunk kell, de meg kell néznünk, hogy mi lehetséges az el nem költött pénzek terén. Ez nagyon fontos azon hatás szempontjából, amit az új területeken kívánunk elérni. Ugye a CCS, a Carbon Capture Storage, tehát a szén tárolási kapacitások terén például. Azok, akik eh, a, bels, a harmadik belső piaci csomagot közelről ismerik, tudják, hogy van intézményi kihívásunk is, hiszen mielőbb fel kell állítanunk a szabályozó testületeket, hatóságokat, és a belső piacon belül a gáz és áramszolgáltatást felügyelnünk kell, a különböző kapacitásokat, a nemzeti hatóságok kapacitásait kell összehoznunk, és ugye ki is kell neveznünk majd ennek az illetékes ügynökségnek az igazgatóját, tehát és közepén várható ez a kinevezés. Jubjánában lesz a székhelye ennek az ügynökségnek, és reméljük, hogy a megfelelő személyzet 50 munkatársról lenne szó. Most mindenképpen azon dolgozunk, hogy fel tudjuk tölteni ezzel az 50 személlyel az ügynökség munkatársi állományát tehát a harmadik belső piaci csomag végrehajtásának dátumával egybeesik az igazgatók kinevezése, de sok mindent már előre kellett látnunk, mielőtt az ügynökség létrejött volna. Nem akarom folytatni, tisztelt óra, az energia főigazgatóság struktúráját. Nyilván megérték, hogy a bizottság ugye úgy döntött, hogy a, a DigiTrend ketté választott a bizottság, a közlekedés egy ág, az energia egy másik ág. Hát nem tudom, hogy tökéletes volt-e a szervezeti struktúránk, mert ez Húta és jó magam eh, kollégánk segítségével azt hiszem mégiscsak elértünk egy jó eredményt. Nem azt mondjuk, hogy ez a vállást sikeres volt, mert vannak olyanok, akik azt hitték, hogy a közlekedésben maradnak, most az energiában vannak, akik az energiában akartak maradni, most a közlekedésbe kerültek. Tehát azért vannak problémák, de úgy gondoljuk, hogy a munkatársaink nagyon is elkötelezettek és elhivatottak voltak, felismerték, hogy ez a szétvállás igazából lehetőséget biztosít arra, hogy erőfeszítéseinket a legfontosabb politikai prioritásokra összpontosítsuk. Két változás van, amit talán láttak önök is. A Digi Energy organigramjában Először is ki kellett dolgoznunk egy stratégiai igazgatóságot, amely összehozza az energia megfigyelő központ és a nemzetközi hatóságok munkáját, és létrehoztunk egy stratégiai egységet is, amely a különböző energiapolitikai elemeket hozza össze, és remélhetőleg ezekről tudunk megfelelően tájékoztatni is minden érintett felet. Tehát minden külső érintett féllel, önökkel is szeretnénk egy megfelelő kommunikációs stratégián alapuló együttműködést elindítani. Ugye itt van a Lisszaboni szerződés, amely nagyon is egyértelmű jogalapot biztosít a munkánkhoz. A másik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy a bizottság nagyon világosan meghatározta azokat a pontokat, ez a németből van ez a kifejezés, hogy pontokat. Tehát a külső és a belső munka szétválasztása, a külső és a belső politika szétválasztása. Mi úgy gondoljuk, hogy az energia külső dimenzióját az energiaügyi főigazgatóság kell kezelje, éppen ezért a relexelő belekerült, tehát a bizottság külügyi kapcsolatokkal foglalkozó igazgatóság átutalta, ha úgy tetszik, ezeket az elemeket a mi igazgatóságunkhoz, de a külügyi biztos asszonyjal, Ashton asszonyjal nyilván együttműködünk, Ötinger úrral együtt. Nagyon fontos tehát az átfogó, kohézi, tehát az átfogó és, és következetes energiapolitikát szeretnénk megvalósítani. Persze külső energiapolitika nem lehetséges a szilárd, konszolidált belső energiapolitika között, nagyon fontos a kutatás eleme is, a kutatás aspektusa, ha úgy tetszik, a bizottság az önök támogatásával nagyon sok új kezdeményezést indított el a kutatás területén. Ezeket most előrébb kell vinni, jövőre arra fogunk majd vitázni, hogy mennyi pénz áll ezen programok rendelkezésére, úgy gondoltuk, hogy az új technológiákba beruházni, befektetni, az új energiahatékonysági programokba befektetni nagyon-nagyon fontos a politikánk sikere érdekében. A biztos úr még nem döntött azonnal arról, hogy az összes energia kutatási igazgatóságokat összehozza. Lehet, hogy ezek közül néhányan a kutatási főigazgatóság berkeibe maradnak, néhányan átkerülnek hozzánk. Mindazonáltal világosá tette Günther Oettinger, a biztos úr, ő lesz az energiakutatási költségvetését felelős. Most dolgozzuk ki az illetékes szolgálatokkal, hogy hogyan tudjuk garantálni, hogy Günther Oettinger politikai felügyeletet gyakorolhasson a különböző kutatási tevékenységek felett, ha talán azt gondolnák, hogy elfeledkezem róla, megmutatom, hogy elmondom, hogy nem, a nukleáris energia biztonsága továbbra is kiemelt témánk. A legjobb szabványokat dolgoztuk ki ennek érdekében Európában. Günther Öttinger és jó magam elmentünk Luxemburgba és megtárgyaltuk a jövőt velük a biztonság és a biztonsági záradékok kapcsán ez évben elő fogunk állni majd egy irányelv tervezettel, amely a nukleáris hulladék kezeléséről fog szólni. Ez is egy nagyon fontos eleme lesz majd az, az EU energiapolitikának Európai Uniós oldalával kapcsolatban. Mi a szabványokért vagyunk felelősek, a nukleáris biztonság, a nukleáris energiabiztonságért vagyunk felelősek, és Günther Attiner úgy érzi, hogy ebben vezető szerepet kell játszanunk a világban. Köszönöm szépen. Darf mich ganz herzlich bedanken. Köszönöm szépen. Világosan írta le a helyzetet, beszélt a munkamegosztás kérdéséről. Hárman jelentkeztek, Balcó úr kap először szót, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt főigazgató úr, nyilvánvalóan nagyon fontos stratégiai célokat mondott el az új főigazgatóságról, és köszönjük szépen ezt. Hozzáteszem, hogy a új bizottságban néhány olyan portfólió is létrejött, amelynek talán a létjogosultsága megkérdőjelezhető, mint önálló terület. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy az energetikai főigazgatóságra önállóan itt a 21. században szükség van, olyan módon stratégiai fontosságú az energia mind a lakosság, mind az ipar számára. Én két eh, részletkérdésről szeretnék önhöz fordulni, lehet, hogy a tájékozatlanságom az oka, hogy mi a feladata a főigazgatóságnak két adott területen. Holnap szavazunk egy nagyon fontos témáról, a földgáz ellátás biztonságáról. A szereplők között szerepel a gázkoordinációs csoport, az energiaszabályozói együttműködési ügynökség nem látom hogy ebben a nagyon fontos kérdésben a főigazgatóságnak konkrétan milyen feladata szerepe van. a másik hogy az áramszolgáltatás felügyelete is a főigazgatóságnak egyik feladata és a kérdésem az hogy vajon akar e elemzéseket végezni vagy feladata e visszamenőleg Konkrétan mondom a példát, a villamosenergia piac liberalizálása azzal a reménnyel indult, hogy a versenyhelyzet átcsökkenést eredményez. Sok országban, így Magyarországon is a liberalizálás egyértelmű árnövekedéssel járt, magánmonopóliumok jöttek gyakorlatilag létre. A kérdésem az, hogy szerepel-e a főigazgatóság tervei között, ilyen módon adott intézkedések eh, direktvák hatásának a vizsgálata amennyiben adott esetben ellentmondást lát a cél és a megvalósult eredmény között. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kárin kap szót. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Uh, uh, thank you Mr. Lowe. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van Lowe úrhoz intézendően. Egyrészt említettem az új pénzügyi eszközöket, az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozókat, és a finanszírozás volt az egyik fő kérdés. Nos, kérdésem az, hogy milyen fajta prioritásokat állít fel az igazgatóság, a főigazgatóság. A kereske... Vannak azok a infrastruktúrális projektek, amelyek kereskedelmi szempontból életképesek, és vannak mások, amelyek kereskedelmileg nem állnának meg a saját lábukon, ám az interkonnektibilitás, az összekapcsolás szempontjából nagyon fontosak tervezi a főigazgatóság, hogy ilyen projekteket társfinanszírozom vagy támogasson, amelyek szükségesek az európai ellátás biztonsághoz, de amelyeket esetleg a magánágazat nem támogatna. Második kérdésem a közös Európai Uniós energiapolitikára vonatkozik. Nem tudom, hogy említette valamit erről a kérdésről. Hogyan látja a közös energiapolitika kialakulásának lehetőségét, figyelembe véve különösen a harmadik államokból jövő beszállítókkal való kapcsolatot, hiszen a földgáz ára a piacon a, valószínűleg ez egyébként az USA-ra vezethető vissza, illetve arra a lehetőségre, hogy az USA gázt aknázunk ki, és ez csökkenti a gázárakat, ugyanakkor Európa százszázalékosan függ az orosz gázállátástól, és ilyen módon a gáz ár nem csökken. Lettországban, az én hazámban például a gáz ellátó cég, amely a Gazprom irányítása alatt áll, azt mondja, hogy 30%-kal növeli a gázárakat, pedig ez abszolút nem felel meg a világpiaci trendeknek. Hogyha tehát, és erre vonatkozik a kérdésem, ha minden tagállam külön tárgyal az oroszokkal, akkor kevesebb súlyunk van, éppen ezért célra vezető volna együttesen felvenni velük a tárgyalás fonalát. Hogyan látja ezt a kérdést? Köszönöm, Madura képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ló, a frakcióm nevében üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Megköszönöm, hogy hajlandó volt eljönni ide, ellátogatni ide. Üdvözlöm a szakértelmét, illetve minden jót kívánok a főigazgatóság munkájában, az igazgatásban is. Két kérdést szeretnék föltenni. Először is az energetikai akciótervvel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. A bizottsági dokumentumokban egyre kevesebb utalás történik erre a tervre. A jó hír, hogy az ütemtervet nemrégiben bejelentették nyilvánosságra, hozták. A frakció úgy véli, hogy ezre túlságosan későn következett be, de reméljük, hogy azért ezt mégis sikerült teljesíteni. Ló úr ebben a kérdésben élvezi bizalmunkat. A második kérdésem konkrét. Múlt, a múlt héten a bizottság a gazdasági, föllen, gazdasági élénkítő program keretében kiválasztotta a díjazott projekteket. Ötven milliós euró maradt meg, és ezt összesítve a korábbi rendelkezésre álló forrásokkal, ez több mint 100 millió eurót, körülbelül 117 milliót jelent. Ön szerint nem kéne ezt felhasználni? Hogyan, milyen sorsot szállna a bizottság ennek az összegnek? A kollégi Nibla. Nibla asszony. Köszönöm szépen, szépen, elnök úr. Három észrevételem volna. Főigazgató úr, helyesnek és szélrevezetőnek tartom, hogy a főigazgatóság az energia külpolitikáért is feláll nagyszerű döntés volt ez. Emlékszem, a Öttinger biztos jelölt meghallgatásakor azt válaszolta, hogy arra a kérdésre, hogy ez felele a energia külpolitika kérdéséért, hogy ez egy egyre terjedő portfólió, és valóban így is van, Köszönöm tehát, vagy örülök neki, hogy kiterjesztették az energia külpolitikára, és sok sikert kívánok a nehéz tárgyalásokhoz. A certekre vonatkozó kérdésem van. Hogyan támogatja a bizottság ezt a projektet, és hogyan ágyazza be az általános energia külpolitika kérdésébe, hogyan látja ezt a projektet, milyen kezdeményezéseket ragadnak meg. Második kérdés. Liberalizáció, energia belső piacok. Az elmúlt években nagyon sok minden történt, mind a versenyfőigazgatóság, amelyet ön ugye jól ismer, igyekezett liberalizálni a piacot és a szabályokat meghatározni, másrészt az energia belső piaci csomagban, amelyet az ITRE szakbizottság illetékesként kezelt, mi magunk is hallottuk véleményünket. Kérdésem tehát, hogyan látja ennek a csomagnak a jövőjét, vannak-e köztes elemzések és jelentések, amelyeket elkészítenek, és ez érdekel leginkább. Sok tagállama van az Európai Uniónak, amelyben a gáz és az árampiac áll, állami monopólium e, tulajdonában van. A magángazdaságok nagyon agresszíven léptek fel, ezt nem is kommentálom. Kérdezem tehát, hogy azon országokban, amelyekben az állam jogilag, bár a különböző minisztériumokba eh, kezébe osztva, de mégiscsak kvázi monopoli struktúra, monopol struktúrát tart fenn. Most ezeket a bizottság elfogadja, vagy pedig fellép -e ezek ellen? Következő kérdésem. Nem tudom, hogy önfelel -e ezért a kopenhágai éghajlatváltozási csomag, éghajlatváltozási csomag nyomon követése, follow-upja. Ki felel ezért, eh, illetve milyen terve van az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatban, igyekszenek-e végre valahára az európai álláspontokat közvetíteni, egységesíteni, új súlypontokkal ellátni. A kibocsátási tanúsítványok kérdésében európai szinten megállapodás jut létre, de hogyha jól látom, az amerikaiak eh, húzóckodnak attól, húzódoznak attól, hogy egy hasonló rendszert vezessenek be. Kérdésem tehát, folytassuk-e a fellépésünket és a politikánkat, vagy pedig nem volna egy célra vezető a nemzetközi jelenségeket figyelembe véve a saját álláspontunkat is átalakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paska képviselő kapszót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, igen tisztelt igazgató úr minnyájunk számára. Világos, hogy az emberiségnek hatékonyabban kell bánni az energiahordozókkal. Sok millió háztartás él még úgy, működik úgy, hogy a 220 voltos norma szerint működik. Pedig 220 voltos feszültségre nincs szüksége ezeknek a, gyakran a háztartási berendezéseknek, lámpáknak például trafók alakítják ezt a 220 voltos feszültséget 12 voltra át. Tervezik-e ennek a jelentségnek a kezelését? Hiszen ezzel is csökkenthető volna az energiafogyasztás. Létezik-e valamilyen kutatás, amely egy új normát akarna, új norma bevezetését vitatná meg, alacsony feszültség gő áram bevezetését, hiszen ez sokkal biztonságosabb volna például a gyermekek számára is, és megtakaríthatnánk sok áramot is. Köszönöm szépen. Weber kollega kapszott, tessék parancsoljon. Igazgató nagyon szépen köszönöm ezt az ambiciózus programot, amelyet ön bemutatott hogyha valóban el akarjuk indulni, ha továbbra fel akarjuk lendíteni az Európai Unió építését, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan közös politikákat hozzunk létre, amelyek valóban eredményekkel járnak. Itt a közös ágazat, a közös politika, hogyha kézzelfoghatóak az eredmények, hát akkor az energiateletén ott igazán kézzelfogható eredményekről beszélhetünk, nem igaz? Engem meglepett egy megállapítás, és erre a pontra szeretnék visszatérve kérdést feltenni. Engem meglep az a nagy késlekedés, nyomorúság, ha úgy tetszik, ami az interkonnekciót, az összekapcsolatást illetve az energiaterületén Európában. Semmi értelme, hogy az a szélenergiát fejlesszük éjszakon, délen pedig a napenergiát, ha nincs lehetőség ezeket összekapcsolni. Ha nem lehet összekapcsolni ezeket a megülő energiákat, hát akkor ezt a témát kérem szépen esetleg kicsit fejtesse ki. Ön mit szeretne ennek érdekében tenni? Ezt az akadályt, ezt a késlekedést felül kell múlni. Össze kell kapcsolni a különböző forrásból eredő áram rendszereket. Ami a közlekedést illeti, a közlekedési ágazatot, hát meg kell nézzük, hogy mi fog ott történni. Ugye ketté váltak önök, a két igazgatóság, ami az energiát illeti, az energiagazdaságot és az energiaforrások megfelelő felhasználását. Mi a kapcsolat? Milyen kapcsolatot kíván ön felállítani önök és a közlekedési igazgatóság között? Éppen az infrastruktúrák, a vasút, a vasúti árképzésben a késlekedés elfogadhatatlan, ezek olyan nagyon fontos energiaforrás felhasználásával kapcsolatos kérdések, amiket meg kell oldani. Tehát mi lesz a kapcsolat, hogy lehet kicsit felgyorsítani ezt a folyamatot, hogy fog ön és a közlekedési DJ együttműködni ezen a területen. Simanski kolléga. Dyrektorze, to jest e, bardzo obiecujące. Jest obiecujący fakt. Köszönöm szépen. Nagyon ígéretesnek tűnik mindaz, amit ön elmondott amit az Energiaügyi Főigazgatóság elképzelt az energiabiztonság és a külügyi dimenzió kapcsán. Ugye tabula rázáról van szó, ugye látjuk tehát az ipar, a diplomácia dimenzióit az első évek szerintem nagyon érdekes feladatot fognak önre róni. Milyen határidők vannak, amikor például megnézzük a nukleáris hulladék biztonságáról szóló irányelvet, mikor kívánják megvalósítani? Aztán Lengyelországba fog látogatni az életékes biztos úr, Ötinger úr, ugye két nap múlva Lengyelországban látogat el. Tagadna azt, hogy ez a látogatás az ellentmondásos lengyel szerződésben szereplő ellentmondásos elemekkel van összefüggésben a Gazprom és a lengyelek közötti szerződés. Ek kolléganő. Thank you, Chair. Uh, apologizing for being late, but I'm squeezed in between... Köszönöm szépen. Elnézést, hogy csak most tudtam jönni, de szavazás volt a másik szakbizottságban. Nos, az ALDE nevében üdvözlöm Önt körünkben Ön lesz az egyik legfontosabb kapcsolattartó személy az energia kérdésekben Európában. Az energiaellátás és az energia biztonság kérdésében is, valamint a 2020-as célok megvalósításának kérdésében is ön lesz az egyik legfőbb döntéshozó. Az ön kezében áll az energia megtakarítás céljai elérésében az egyik legfontosabb eszköz, mind az éghajlatváltozás mind a 2020-as célok elérése tekintetében az önkezében áll, van a legfontosabb eszköz, ez pedig a 20%-os energiafelhasználás és kibocsátás csökkentési cél. Remélem, hogy az akcióterv is tükrözi majd ezt a célkitűzést, és kötelező energiatakarékossági célokat fogalmaz majd meg ez a stratégia. 100, 150, 200 milliárd euró megtakarítást lehet így elérni, és számos zöld munkahelyet lehet teremteni, erről szól a stratégia. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek, és most már csak azt várjuk, hogy dátumhoz kössék a tervezett lépéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm Róde kollega kapszót. Köszönöm, én is üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. És ahogyan Ek asszony mondta, minnyáján nagy várakozással nézünk az energia hatékonysági akcióterve áttekintése elé, hiszen a bizottság tavaly ősszel ígérte publikálni jelentését. Három kérdésem van. Egyrészt, hogyan látja annak az esélyét, hogy kötelezővé tegyék a 20%-os energiatakarékossági célt? Második kérdés hogyan járulhat a bizottság hozzá ahhoz, hogy az európai gazdasági újraélesztési alap eh, fel nem használt eszközeit a megújuló energiaforrások kifejlesztésére, elterjesztésére fordítsuk. Harmadik kérdés, többen gondolkoztak rajta, hogy hogyan működik majd együtt az ön új főigazgatósága az éghajlatváltozási főigazgatósággal. Van-e valamilyen úti tervük arra, hogy Hildegard asszony főigazgatóságával hogyan dolgoznak majd együtt? Kérem, kommentálja ezt a kérdést is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zsadó úr, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a főigazgató úrnak is a látogatását. Én csatakozom Ek és Róde kollégák megjegyzéséhez. Ugye a klíma kapcsán mindenkinek van véleménye, a biztonság nagyon fontos, a munkahelyteremtés, a gazdaság, a klíma. Tehát mindig van egyfajta megállapodás, egy, egy konszenzus. 2009-ben volt egy után kezdődött 10, most pedig ön 2011-ről beszél a megvalósítás kapcsán. Ugyanakkor ön azt mondja nekünk, hogy lesz egy szuper terv, az energiával kapcsolatban szuper cselekvési terv, lesz egy terv az infrastruktúrákról, Tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy speciális projektek, speciális finanszírozás. Löve úr mondja el nekem, hogy szellemileg, intellektuálisan, hogy tud ön úgy kínálni, hogy a keresletet nem várja meg. Hihetetlen költségvetési deficittekkel rendelkezünk. Hogy lehet mielőtt tudjuk, hogy mennyit fogunk fogyasztani, hogy tud ön egy kínálattal előállni. Kérem szépen biztosítson engem arról, hogy nem lesz úgy energiaügyi cselekvési terv, hogy lenne egy energia hatékonysági cselekvési terv, ami az ekodizájnt életi. Tudjuk, hogy 2010 nagyon fontos az ekodizájn szempontjából azért, mert nyilván érdekelni fognak bennünket ezek a különböző kazánok. Ha ambiciózus intézkedések vannak, 44 milliárd eurót és 220 millió tonna CO2-t kellene 2020-ig megtakarítanunk. Hihetetlen az, hogy az ön igazgatósága legtöbbször het, hétről hétre gyengébb elképzeléseik vannak. Nem tudom, hogy önök az ambíciókat csökkentik. Nem tudom, hogy ez hogy képzelik el. Hogyan lehet így gazdaságosan energiahatékonyságot művelni? Melonescu úr. <coughs> Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a főigazgató úrnak a bemutatóját. Egy kérdést szeretnék feltenni önnek. Hol helyezkedik el a Nabucco projekt az ön gondolkodásában? az energiaellátás biztonságáról való gondolkodásban. És mit gondol a Nabukkoról összevetve a déli áramlattal? Nos, ezek lettek volna a kérdések. Egy egész kosárnyi kérdés, rengeteg eh, irányba mutattak a kérdések. Tehát kérem, tegyen kísérletet arra, hogy válaszokat is adjon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem lep meg, hogy ilyen sokszínűek ezek a kérdések, az sem lep meg, hogy türelmetlenek az energiahatékonyság kérdésében. 18 hónappal, bocsánat, 18 nappal ezelőtt váltam a főigazgatóvám. Már úgy tűnik, mintha bizony 18 hónap állna mögöttem, de nem, nem, csak 18 nap. Szóval, amint kitűzünk egy napot, akkor ígérhetem, hogy ezen a napon szolgáltatjuk az anyagokat. Öttinger biztos is így gondolja ezt. A közigazgatási múltam alapján tudhatják, hogy ez így van. Ha konkrét időpontot adok, akkor ezt be is tartjuk. Nem csak az Európai Bizottság hitelessége, hanem szakpolitikánk hitelessége is áll vagy bukik ezen. Mondom, nem csűröm, csavarom a határidőket, nem játszom velük, Megmondom, hogy mi a határidő, és ezeket tartom, ám ha valami nem reális határidő, ezt is megmondom. Kerek Perec. Türelmüket kérem, de azt ígérhetem önöknek, hogy Öttinger biztos, és én egy olyan időtervet fogunk kidolgozni, amely reális, és amelyhez utána mindenki igazodhat. Balcó úr beszélt a liberalizáció kérdéséről, és arról, hogy visszatekintünk-e, és megvizsgáljuk, hogy siker volt-e vagy sem. Nos, őszintén szólva, igazi liberalizáció nem történt az energia és a gázpiacokon, különösen nem azokon a régiókon, amelyekről, azokban a régiókban, amelyekről ön beszélt. Az Európai Bizottság két évvel ezelőtt készített egy elemzést, és itt a nemzeti piacokat nagyon fontos szereplők dominálják. Nagyon nehéz bármilyen fajta választást kínálni a fogyasztóknak ezeken a piacokon. Az egyik kulcskérdés a harmadik csomag végrehajtásában éppen az, hogy megnyissuk az emberek lehetőség, megnyissuk az emberek előtt a lehetőséget, illetve a szolgáltatók számára a lehetőséget, hogy az országokban és a régiókban, mint az öné is, megjelenjenek, és meg felmerül a kérdés, hogy az ára hogyan alakul erre fel. Elképzelhetők olyan specifikus helyzetek, amikor hosszú távú szerződés van egy harmadik államból jövő szolgáltatóval, 30 évre visszatekintő szerződés, Nos, hogyha, és ez egy kizárólagos, exkluzív szerződés, nos ebben az esetben nagyon nehéz lesz mindenki számára garantálni, hogy a piacok megnyitása közvetlenül az ár csökkentés, csökkenéshez fog vezetni. Egyébként, ha megvizsgálják a kereslet-kínálat viszonyait a világon, általánosságban, akkor azt mondhatjuk, hogy nem hihetjük reálisan, hogy ugyanazon eredményeket fogjuk elérni az energia területén, mint a telekommunikáció vagy a légi közlekedés területén. Ám egy olyan piacot akarunk létrehozni, amely az energiát megengedhetően és versenyképesen szolgáltatja figyelembe véve a széndiokszid kibocsátás kérdését is. Olyan feltételeket próbálunk teremteni, amelyek biztosítják a cégek és a magán személyek számára, hogy a legjobb dílt, a legjobb üzletet megtalálják. De mondom, elképzelhetők olyan specifikus feltételek, amelyekben az azonnali kihatása a liberalizációnak nem érezhető az árcsökkenésen, de hosszú távú kihatása ez kell, hogy legyen. Hiszen, hogyha egy országban csak egy gázbeszállító van, akkor nem beszélhetünk liberalizációról. Nem történt liberalizáció. Végre kell hajtani a liberalizációt, és a második és a harmadik csomag főpontja ez. Nos, mi a DG Energy, Energy feladata. Nos, a bizottság elődeim által vezetve javaslatot készített elő, és a parlament most megvizsgálja ezt az anyagot. Jól tudom, hogy az önök a március 18-án vitatja meg ezt az anyagot. Mi az Európai Gáz ellátási rendelet tervezett anyag értelme? Az, hogy megállapítsuk, hogy milyen módon lehet a tagállamok között a szolidaritást megerősíteni, azért, hogy például a szomszédainknak nak gázszállítsanak, ha erre szükség van. Például, hogyha sürgős helyzet, sürgősség jelentkezik fel, például egy jelentős infrastruktúrális elem nem tud működni egy országban. Hogyan lehet, ezt vizsgáljuk tehát ebben az anyagban, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy a szomszédok kvázi automatikusan segítsenek. Ez tehát a rendelet célja. Természetesen a szabályozók és a cégek fellépésén is sok minden múlik, de ez egy európai keret, amelynek segítségével igyekszünk alapszabályokat meghatározni a tekintetben arra vonatkozólag, hogy a tagállamok hogyan viselkedjenek és hogyan segítsenek egymásnak, a szolidaritás pedig az új energia a szerződés energia cikkejében nagyon fontos szerepet játszik. Ami pedig a piac működését illeti, hogy visszatérjék erre a kérdésre, valóban meg fogjuk vizsgálni, hogy a második csomagot hol nem hajtották végre, ültették be helyesen, és azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan biztosíthatjuk, hogy a tagállamok igenis beültessék ezeket az intézkedéseket, és ilyen módon kompetitív, versenyképes árak jöjjenek létre Európában. Így például biztosítani kell, hogy a szabályozók közötti kódok eh, egységesek legyenek, eh, amelyek feltételei mellett a gáz és az elektromosság eh, egyik államból a másik államba kerül. Nem olyan drámai a helyzet, mint a az, a vasútközlekedésben, amikor a határon a masinisztának ki kell másznia a mozdonyból, hogy egy másik masinista másson be. Nem ilyen drámai a helyzet, de mondom, technikai kérdéseket szabályozni kell, hiszen a nemzeti szabályozók javarészt a nemzeti hálózatokra koncentráltak, és a nemzeti energia mérleget próbálják megteremteni. És ilyen módon nem veszik figyelembe azokat a szinergiahatásokat és előnyöket, amelyeket az interkonnektorok segítségével lehet elérni. Miért nem építették ki az interkonnektorokat elég hatékonyan? Nos, pontosan ezért. Mert a cégek és a szabályozók soha nem vették igazából figyelembe a supranacionális előnyöket. Ezek az előnyök egyébként mind a versenyképesség tekintetében, mind pedig az ellátás biztonsága tekintetében jelentkeznek. Ami pedig az infrastruktúrális beruházások pénzügyi vetületeit illeti. Valóban nagyon fontos kérdés ez. És joggal teszi fel a képviselő kérdést, hogy milyen szinten lehet a szükséges infrastruktúrát biztosítani. Hogy nagyon egyszerűen válaszoljak a kérdésére. Az a kérdés, mi a prioritás? Teljesen értelmetlen volna, hogyha a közféra egy olyan területen avatkozna be, ahol az interkonnekció, az összekapcsolás vagy az új hálózat megépítése kereskedelme haszonnal jár. Nem, olyan területekre koncentrálunk, ahol a piac nem hozza létre a kívánt eredményeket, és lehet, hogy egy szép napon a jövőben egy cég esetleg végrehajtana a beruházást, de nem elég gyorsan tervezi ezt megtenni. És így a mindenki számára kívánatos és elérendő előny nem jön létre. Ezért tehát a hagyományos pia, market failure vagy piaci nem teljesítés definíción túl, amikor tehát a piac a szociálisan kívánatos, de kereskedelem nem, nem célra vezető dolgokat nem teljesíti. Ezeken túl, tehát arra koncentrálunk, hogy mit kell tennünk, hogy Európa energiaellátási versenyképességét növeljük. Nem beszélhetek természetesen még arról, hogy mik, melyek végső következtetéseink e vizsgálat során, de Európában több hang hallható mind a bankágazatban, mind a közhatóságok területén, amelyek azt mondják, elkerülhetetlen, hogy több equity capitalt, azaz tehát több működő tőkét biztosítsunk az egyes projektek végrehajtásához közpénzekből, amelyek kvázi startrugást adnák meg, amennyiben az energiaprojekteknek létezik persze startrugása, tehát amelyek elindítanák a projekteket, és így biztosítanák a szociális célok elérését. Persze, ahogyan a széndiokszid ár egyre növekszik majd, a piac végezetül képes lesz majd arra, hogy átvegye ezeket a szerepeket, átvegye a közfinanszírozás szerepét, hiszen az előrejelzésünk alapján 2015-től um, igenis kereskedelmileg is megéri majd uh, beruházni a területekre. De ebben az átmeneti időszakban, különösen a gazdasági visszaesés időszakában Fontos, hogy a közszereplők pénzt biztosítsanak. Mondom, erre vonatkozódok hangok hallhatók, és igyekszünk megvizsgálni ezt a kérdést. Günther Öttinger pedig a kezdeményezés kiinduló szintjének kérdését is felvetette. Ez egy olyan intézkedés, amely a nem in, európai intézmények által kerül bevezetésre, vagy nemzetközi intézmények által, vagy pedig elegendő a tagállamok közhatóságainak hálózatát létrehozni. Ami pedig a harmadik államokból jövő ellátás kérdését illeti, nos hát a Nabukó egy projekt, egy olyan projekt, amelyet az Európai Bizottság, is megítélésem szerint az Európai Unió is támogat. Miért? Azért, mert a déli koridorral összehasonlít benyújtott más tervek kell szemben, amelyeket elvileg az Európai Unió támogat, sok előnye rendelkezik, diversifikálja az ellátást, új gázmezők feltárását teszi lehetővé, Türkmenisztánban, Azerbajdzsánban és Irakban, diversifikálja a beszállítási oldalt, és célja az, hogy egy nagykereskedelmi forgató korongra vagy ellátó központba szállítsa a gázt. Vannak más projektek ezen a déli koridoron, az ITGI és mások is persze, a déli áramlat is, amelyről egyébként Günther öttinger egy konferenciát tervez megszervezni bár ez is a Nabukóval is foglalkozik majd az év során, amelynek során megvizsgáljuk majd, megvitatjuk majd, hogyan lehet a projekteket előrevinni. De még egyszer mondom, hogy a bizottság már ideig is támogatta a Nabukót, és a jövőben is támogatni fogja, hiszen megítélésünk szerint ez a legtöbb előnyt ötvözi és egységesíti. Tehát figyelembe veszük ezt. Nos, a déli áramlat más kategóriába tartozik, hiszen <clears throat> ennek sem az a célja, hogy diversifikálja az ellátást, se az, hogy új gázmezőket nyisson, hanem az egyedüli célja az, hogy ugyanazt a gázt Ukrajna megkerülésével a déli koridoron szállítsa az Európai Unióba. Ennek vannak előnyei, de nem olyan nagy stratégiai előnyei, mint a többi stratégiai kapcsolatnak, amelyikről beszéltem. Ami pedig az akciótervet és az a menetrendet illeti. Nos, hivatalos köztisztviselő vagyok, és ilyen köztisztviselőként a politikusoknak és a biztosoknak is azt mondhatom, hogy szép és jó, hogy határideje van az akciótervnek. De biztos vagyok benne, hogyha a bizottság, az Európai Parlament 2009-es Béna Kocsa napjaiba fogadta volna el az energia akciótervét, akkor önök közül sokan azt mondanák, rendesen meg kell vitatni velünk ezt az akciótervet, mielőtt kőbe vésnétek ennek minden mondatát. Tehát, hogyha az akcióterv nem csak a Günther Öttinger és a bizottság elett által, mától 2014-ig megteendő intézkedésekről szól, hanem a 2014 utáni tervekről is, akkor ennek a stratégiának a vitájára hosszú időre van szükség. És nagyon nagy e, előnynek tartom, hogy nyugodtan, békében megvitassuk ezt a stratégiát, és ne hat hónaponta újítsuk mindig föl, újítsuk mindig meg. Günther Öttinger tehát így gondolkozik erről, és így fogjuk létrehozni ezt a stratégiát. hogyha az első dokumentumot májusban már a bizottság ki akarja bocsátani, akkor ez azt jelenti, hogy három hét múlva már rendelkezésünkre kell állni a dokumentumnak. Mondom, hamarosan önök, más, önök is megkapják a dokumentumot, hogy a májusi határidő betartható legyen. Dizetek kérdésére még visszatérek. Ez egy olyan projekt, amelyet elvileg mindig támogattunk. Nagy lehetőségeket rejt magában ez a projekt, de látni kell, hogy az európai finanszírozást mennyire kapcsoljuk be, és látni kell, meg kell vizsgálni azt is, hogy az európai rendszerben mennyire kapcsolható be. Kopenhága. Erre is feltettek egy kérdést. Most mi a különbség? E- Európának energiapolitikára van szüksége, annak fényében is, hogy nincsen kollektív megállapodás nemzetközi szinten a kibocsátás kereskedelem kérdésében. Tehát a bizottság első válasza az, hogy beszéltünk arról, hogy tovább kell csökkenteni a kibocsátásokat 30%-kal, és Hildegard asszony kezdeményezése alapján meg is vizsgáljuk, hogy mire volna szükség ahhoz, hogy a 30%-os szélt elérjük, anélkül, hogy ebben döntenénk, hiszen ezt csak a nemzetközi kontextusban lehet eldönteni. De más biztosok, például az enyém is, azt is mondják, hogy nem a világot akarjuk megmenteni az energiapolitikával, nem, hanem saját versenyképességünket is meg akarjuk őrizni, a foglalkoztatást, a fenntartható energiállátást, a háztartások és a cégek számára. Ez is célja az energiapolitikának, nem áldozhatunk fel mindent az éghajlatváltozás célja megtartása érdekében. Nem mondhatjuk azt, hogy a kopenhágai folyamat megtorpant, és ezért nem teszünk semmit. Ennek ellenére értelme van a megújuló energiaforrásokra építeni. Kína és India is ezt teszi. Miért? Mondjuk azt, hogy hát a kopenhágai megállapodás nem jött létre, elveszítettük a lendületet, tehát nem fektetünk be a megújulókba. Valóban, egyrészt azonnali kereskedelmi ösztönzők nem jönnek létre, annak érdekében, hogy az új technológiák és infrastruktúra kiépíthető legyen, de mi ezt az egész kérdést átmeneti jelenségnek tekintjük. Uh, Nos, az együttműködés a kibocsátás kereskedelmi kapcsolatban az együttműködésről már sok vita szólt. Ami a 2020-as stratégiát illeti, a bizottság kiemeli azt, hogy nagyon fontos a piaci alapú intézkedések és eszközök létrehozása, és meg kell néznünk azt, hogy hogy lehet a kibocsátás kereskedelmet megörősíteni, de ne feledjük el, hogy nem csak azért vagyunk ott, hogy feláldozunk Európát, saját polgárai és vállalkozásai oltárán, hanem reálisan kell a célokat megfogalmazni és követni. A bizottság nem fogja az alapstratégiát megváltoztatni. Ami az energiahatékonyságot illeti, ugye újra kell fogalmaznunk az építőipari irányelvet, az épület irányelvet, bocsánat, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy ezt a témát előre vigyük. Nem tudok választ adni azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogy az energiahatékonysági csomagban minden kötelező lesz, vagy önkéntes, vagy milyen arányban. Személyesen nagyon sok területet el tudok képzelni, és erről a bizottságnak kell majd döntenie, tehát én el tudnék képzelni olyan területeket, ahol kötelező célokat fogalmaznánk meg. Egy dolog világos, több szabványosítási intézkedés és szabályra vonatkozó intézkedés van, amelyeket meg kell hozni annak érdekében, hogy ösztönözzük a cégek, az iparágak energiahatékonysági tevékenységét. Az összes technikai, műszaki specifikáció úgy néz ki, mint hogyha szükség volna ezeket tovább szabályozni, mert csak úgy tudnak működni, ha szabályozok őket. Ez lesz egyik eleme az energiahatékonyságnak. Ahogy Günther Oettinger a meghallgatáson is elmondta, igazi partnerséget kell kialakítani azon emberek között, akik helyi és regionális és városi szinten támogatják és viszik előre az energiahatékonyságot, Nekik együtt kell működniük azokkal, akik az épületek, a, a lakások energiahatékonyságának ügyét viselik szívükön. Tehát most ugye nyilván nem várják el azt, hogy a bizottság minden egyes állampolgár számára pénzt ad, hogy jobban tudja szigetelni ablakait, ajtajait, de nyilván önök azt várják tőlünk, hogy a bizottság égisze alatt a legjobb megoldást találjuk az energiahatékonyság területén. Nyitott kérdésként kezelném az önkéntes és kötelező érvényű lehetőségeket, ami a voltat életi, a szolgáltatás szintjét, ahol tovább szabályozásra van szükség a rendszerek működőképessége érdekében, és az én személyes Véleményem az intelligens mérőeszközök kapcsán az az, tehát majd meglátjuk. Tehát, tehát nem tudom, hogy hogy lehet. Tehát szerintem jó ötlet az áramot vissza csatlakoztatni a hálózati a hálóba, vagy hálózatba. Igazából nagyon fontos az energia újra termelése, hasznosítása, ezekre is vonatkoznak az új ösztönzők. Valaki azt mondta, Weber úr mondta azt hiszem, hogy együtt fog működni a közlekedéses kollégáival, a közlekedésügyi főigazgatósággal. Az én ablakom a nyolcadik emeleten található, a régi közös igazgatóság. Tehát egymásra tudunk integetni. Matthias Guntra, aki a közlekedési főigazgatóság vezetője, Hetente találkozunk, a költségvetésünk egyharmada közös. Tehát a két főigazgatóságot közösen tápláljuk. Attól függetlenül jó barátok és kollégák vagyunk, Günterrel együtt kell működnünk, ha nem tetszik, akkor is. Azt hiszem, hogy a közlekedés széndiokszid mentesítése nagyon-nagyon fontos, hiszen összefügg a fogyasztók viselkedésével, az áramszolgáltatás szénmentesítése nagyon fontos, az energia hatékonyság is nagyon fontos, és hat az egyes emberek viselkedésére, tehát ami az elektromos, vagy a villanyautókat illeti, hát ott is együttműködünk. Vannak stratégiák, tehát meg kell a stratégiákat, mik a reális, egyáltalán milyen szinten lesz szükség ilyen villany, motoros autókra, tehát ugye a másik ugye az áram széndiokszid mentesítése. Lehet, hogy nagyon sok ilyen kis elektroautót gyártanánk, de hát ahhoz megfelelő elektromos áramot is kellene termelni, és lehet, hogy nem lenne jó üzlet a végén. Elnézést, nem tudom, hogy melyik időszakról van szó. Azt hiszem, hogy 5 és 10 éven belül kell felvizsgálnunk a mostani javaslat csomagot. Az új irányelv hosszú időn keresztül kerül majd. Tehát hosszú idő után fog hatába lépni. Azt kell tehát megmutatni, hogy az európai nukleáris energia lehető legbiztonságosabb, a világon a legbiztonságosabb lesz. Ha rövidebb idő alatt kell felvizsgálnunk a nukleáris energia biztonságát, akkor megtesszük. Ami az energiahatékonyságot illeti, én személyesen azt gondolom, hogy a legösztönzőbb terület a mi főigazgatóságunkon, annyi potenciális lehetőség van az energiahatékonyságban, de az energiahatékonyság az nem az a közötti szakadék, hogy mink van és mink nincs, tehát, hogy mi ez, tehát nem, nem egy adott helyzetről van szó. Nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy amit szolgáltatunk, az, mint önök is említették, Zsádó úr, önnek köze van, amit szolgáltatunk, az valóban testre szabott igényekhez alkalmazkodjon. És ebből a szempontból minél több a korlát, annál könnyebb az energiapolitikának. Tehát minél nagyobb eh, teher, vagy minél nagyobb nyomás nehezedik az energiahatékonyságra, annál egyszerűbb a mi helyzetünk. Ha ezt a korlátozó elemet be tudnánk építeni a stratégiánkba, hogy meg tudjuk tervezni az energiahatékonyságot, akkor nagyon is nagyon érdekes dolog lenne. Ezért eh, ez az év szól a kötelező célok kitűzése mellett. Én majd továbbítom ezt az információt az életekes biztosnak, én nem tudok erről dönteni, szerintem ez egy nagyon fontos terület. De még nem használtuk ki teljesen, és sokkal többet tehetünk Európában annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatok, a best practices a legjobbak legyenek, az épületek energiahatékonysága, a cégek energiahatékonysága. Ezek olyan területek, ahol sokat kutakodunk, de még nem értük el az iparosított fázist, ha úgy tetszik. Nagyon sok KKV van, amely pénzt csinál ebből, és ez jó dolog. Pénzt csinálnak ebből az új kezdeményezésből, ez nagyon helyes, nagyon jó. Garantálni kell, hogy meglegyen az a keret, amelyen belül tudnak működni. Nem tudtam, hogy csökkentettük a célokat, na mint a teljesítményt nem tudtam, hogy csökkentettük. Ha ez a helyzet, hát akkor még egyszer meg kell néznem ezt a dolgot. Majd világosá szeretnék tenni, igen, az egyik oszlopa ez, az energiahatékonyság, az energiapolitika oszlopa, igen, vannak kötelező érvényű aspektusok, törvény erejű, törvény által előírt kötelező aspektusok. Nem minden területen, de néhány területen nagyon is támogatom a kötelező törvénytől előre célokat, de nézzük meg az átfogó kereslet-kínálat egyenletet. Hallottuk, korábban említették a gázpiacot. Mindenki, aki az energiával foglalkozik és a környezettel, őket nem nagyon tölt ilyen nagy örömmel, hogy, hogy egy ha az egyik foszilis alapú üzemanyag az kevésbé széndiokszid tartalmú, mint egy másik. Tehát mi ugye CO2 mentes, vagy CO2, alacsony CO2 kibocsátású társadalmat kívánok megcélozni, de én azt gondolom, hogy jó lenne, hogy azok, akiknek konkrét érdeklődésük van, esetleg üljünk le, és folytassunk egy mélyreható beszélgetést, és oldjuk meg ezt a problémát. <coughs> EU szinten kell -e, nemzeti szinten, vagy helyi szinten kezdeményezéseket tenni? Én akkor tudom, hogy nem tudtam minden kérdésre válaszolni, de remélem, hogy nagyjából összetudtam foglalni a főbb témákat, gondolatokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen az előadást, a kérdéseket, a válaszokat. Főigazgató úr, én szimpatikusnak tartottam, és nagy segítségnek tekintem azt a hivatkozást, amely arról szól, hogy inkább alaposan, rendesen készítsünk elő valamit, és utána fogadjuk el, mint hogy gyorsan, úgymond végigvigyük. Azt hiszem, hogy mindkét oldalon voltak jó és rossz élmények ezzel kapcsolatban. Én személyesen azt kell mondjam, hogy ez én szimpatikusnak tartom az ön megközelítését. Köszönöm szépen, háromkor találkozunk.